Guten Morgen, liebe... Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Ich weiß, wir sind... Tudom, hogy még nem vagyunk teljes létszámban jelen, nem tudunk mindent megvitatni. Az első és utolsó alkalom, hogy párhuzamos ülés van a Költségvetési Bizottsággal egyidejűleg, de azt gondolom, hogy annyi kolléga van itt nálunk, aki nem tagja a Költségvetési Bizottságnak, akiknek ott a másik ülésen nem kellene jelen lenniük, tehát számukra nincsen pardon, akik nem tagjai a Kobó Bizottságnak. Azért kell pontosan kezdenünk, mert a jelentéstevő úr csak 11-ig áll rendelkezésünkre. Aztán sajnos el kell hagyjon minket. Majd meglátjuk, hogy a vitánk hogy fog majd alakulni, és akkor majd megnézzük, hogy van-e még igény további beszélgetésre. Nem tudom, hogy 11 óra körül le tudjuk esetleg zárni már a vitát. Nagyon rugalmasak vagyunk gyorsak vagyunk és rugalmasak. A SOR bizottságot ez jellemezte, ezzel tűnt ki. Na most egyetlen közlendőm van, minden mást majd azt követően teszek meg, amikor már végeztünk a vitával. Minden egyéb fontos dolgot később jelentek be. Ami a struktúrát illeti, a vitánk struktúráját, erről szeretnék szólni. Ugye tudják, hogy 1100 módosító készült ehhez a jelentéshez. Persze az összeset egy, egyszerre nem tudjuk megvitatni, minden egyes módosítót sem tudunk megvitatni, de kísérletet teszünk arra, hogy kicsit struktúráljuk a vitát, méghozzá három részre osztanánk. Kiindulunk abból az erőteljes akaratból, ezt a koordinátorokkal meg is beszéltük, hogy a jelentés struktúráját meg kell őrizni. A hat nagy rész, a hat nagy főcímmel meg kell maradjon, így, tehát három részben tárgyaljuk meg a módosítókat is, és ugye persze a jelentéstevő általános bevezetést fog tartani, és általános megjegyzéseket fog tenni, de aztán nekilátunk az első részt, a jelentés első részét vitatjuk meg, a kihívásokat és a prioritásainkat vitatjuk meg. Magában a jelentésben ez az 1-től 3-asig tartó rész, a második vita fordulóban a mi négyesünket fogjuk megvitatni, szervezet, struktúra, ezek a témák merülnek fel a következő pénzügyi terve kapcsolatban. Aztán az ötös rész, a mi jelentésünk ötödik részét a vita harmadik fordulójában tárgyaljuk meg, ahol arról is van szó, hogy létrehozzunk egy kapcsolatot a kiadások és bevételek között, ott a kategóriákkal, a következő pénzügyi terv nagyságrendi részeivel fogunk foglalkozni, és a saját bevételeinkkel is foglalkozunk majd. Nos, ezt elmondva kérem szépen a jelentéstevő urat, hogy első általános bevezetőjét tartsa meg Szávador, tessék. Öt perc, aztán jön majd a frakciók képviselői szólnak hozzá, a másik három résznél azokat szólítom, akik jelentkeznek. Különben nem tudunk az idővel jól bánni. Szávador, tessék! Köszönöm, elnök asszony, nagyon rugalmas vagyok az idővel úgy volt, hogy 11-kor elindulok, de amennyiben szükség van rá, módosítani tudom az utazási tervemet, és maradnék még. A lényeg az, hogy az összes koordinátor és szóvívőnek a e, hangját és a véleményét hallhassam. Emlékeztetném önöket arra, hogy általánosságban a, jelen, a Sure különbizottság jelentés, ez egy politikai nyilatkozat a parlament részéről a pénzügyi struktúrákról, és ezért nagyfokú kompromisszumit igényel a frakciók részéről nagyon sokszor utaltam arra, hogy szükség van arra, hogy 500 szavazatot kellene szerezni, és nem hiúságon mondottja ez, hanem ebben az esetben egy nagy konszenzus, egy kellőfokú támogatást kapna a jelentés, és akkor tényleg megfelelő kihatással lehetne ez a jelentés az Európai Bizottság tekkel való tárgyalások tekintetében azok jövő tavasszal közzeznek. 1093 módosítót kaptunk, a legtöbben nem gyökeres változást vezet be a jelentésben, egyszerűen csak javítja és egyes esetekben vannak az előadó véleményének ellentmondó javaslatok, de biztos vagyok abban, hogy mindenben tudunk konszenzusra jutni. Nagyon hasznosnak tartom azt a módot, ahogy a frakciók dolgoztak, hogy először is a frakción belül megpróbáltak egyességre jutni, és után blokkonként eh, nyújtották be a módosító indítványokat, a frakciók tehát kiválóan dolgoztak, és lehetővé tettek nekem azt, hogy kidolgozzam egy első módosító fordulót annak érdekében, hogy ezek a módosító indítványok helyt kapjanak az anyagban. Vannak olyan parlamenti képviselők, akik nem tagjai a SUR szakbizottságnak, de benyújtottak eh, bizonyos módosítóindítványokat. indítványokat. Ebben az esetben, mivel eh, hogy a jelentés maga eh, nem egyfajta jelentés, nem egyfajta nyilatkozat, és ezért nem tudom ezeket beépíteni, mert ebben az esetben más parlamenti szakbizottságoknak a kompetenciáiba lépnénk, és én inkább a költség költségvetési kérdésekre szorítkoznák, és a különböző politikáknak a részleteit a szak az illetékes szakbizottságokra hagyni. Úgy vélem, hogy nem szabadna, hogy a jelentés 150 bekezdésnél hosszabb legyen, mert az nem lenne hasznos, nem lenne célszerű. Tudom, hogy nagyon sok módosítót nyújtottak be a különböző frakciók, frakciók és a tagok, és remélem, hogy mindenki majd kellő rugalmasságot fog tanúsítani annak érdekében, hogy be tudjuk tartani ezt a 150 bekezdésnyi eh, hosszúságot. Ahogy elnök asszony mondta, meg szeretnénk tartani a jelenlegi struktúráját a jelentésnek, egy konszolidált változatot, is kidolgoztunk annak érdekében, hogy a struktúrája megfelelő legyen a pénzügyi kerettel, és ahogy említettem, nagyon sok kompromisszumos javaslattal fogok előállni, amelyekben megpróbálom a frakciók által kifejtett álláspontokat tükrözni. Egy első értékelést végeztünk a frakciók által benyújtott módosítókról, és azt látjuk, hogy egy nagyfokú konvergencia van a különböző módosítók között. Egyértelmű, hogy egyes véleményekre nem, vélemények esetén nem fogunk konszenzusra jutni, és ezeket majd vitára bocsátjuk, de úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy amikor május 24-én, 25-én majd szavazzunk a jelentésről, akkor addigra e a frakciók által benyújtott módosítók legtöbbje ott lesz az anyagban. Köszönöm szépen. Hiányzik a néppárti koordinátor, akkor a, a szociáldemokrata koordinátornak adom meg a szót Jövrán. Nem? Iváló, jó, rendben. Ott átadom a szót mindjárt Kárnak. Nem igazán készültünk fel erre a vitára. Azt gondoltuk, hogy először a kihívásokról és politikai prioritásokról vitázunk. Most ez a helyzet, nem? Nem, általános megjegyzések. Akkor ezeket megteszem, és eh, Ivajló pedig majd folytatja. Általános megjegyzés. Nem kívánjuk megváltoztatni a jelentés struktúráját. Vannak persze elképzeléseink a struktúra megváltoztatására, de szerintem nem lenne megfelelő most módosítani a struktúrát. Minden módosító a struktúra értelmében készült el, nem lenne valami praktikus dolog most megváltoztatni a jelentés struktúráját. A legfontosabb rész számunkra az, a legfontosabb tehát, hogy mostantól kezdve a plenáris ülésig úgy szervezzük a munkánkat, amely segítségével a funkciók valóban valódi vitát folytathatnak a kompromisszumokról. Szavadorral négy szem közt már leültünk beszélgetni, és elmondtam neki, hogy számunkra a határidő az, hogy május másodikán meglegyenek a kompromisszumos indítványok, mert május harmadikán, negyedikén lesznek a frakción belüli belső tárgyalásaink, tehát valóban a kompromisszumokat meg kellene addigra találni. Ha jól tudom, Szávador tiszteletben tartja ezt a frakciónk kérését, és ennek nagyon örülünk persze. Egyetértek abban, hogy valóban széles megoldásokat kell, vagy széles körű megoldásokat kell találni. Nem, mindenben nem tudunk megállapodni, de nagyon jó lenne, hogy a tanácssal folytatott tárgyalásnál erős lenne a kiinduló pontunk. Nagyon fontos legyen, lenne, ha mindenki megértené, hogy amikor a tanácsra találkozunk, az a nagy kihívás, és mikor velük kell találni egy olyan módszert, amely segítségével a párbeszéd folytatható. Ez csak jóváhagyási eljárás, de ha az Európai Parlament megosztott, akkor azt hiszem sokkal nehezebb helyzetünk lesz a tanácsal folytatott tárgyalásban. Egyetértek vele, valóban fókuszáljunk a kompromisszumos indítványokra, minél nagyobb támogatottságra számot tartó kompromisszumokat dolgozunk ki, bizonyos feltételeket, értékeket nem tudunk persze feladni, az időbeli határidőket, ha betartják, akkor szívesen fogadjuk a a javaslatait. Köszönöm, mondja az elnök Kárl. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Először is, ami a módszert illeti, a jövőben alkalmazandó módszert, nagy érdeklődéssel várjuk a kompromisszumokat, amelyeket a jelentéstevő előterjeszt. Csak így lehet dolgozni szerintem ezen, ezzel a nagyon sok módosítóval, csak így lehet megbirkózni. A mi frakciónk is ö, megpróbálta leszűkíteni 30%-ára tudjuk lecsökkenteni a módosítóinkat. Ami a módosítókat illeti, nagyon magas számú módosítóra van szó, tehát így kell majd dolgozni. Ami a struktúrát illeti, a jelentés struktúráját. Az egyetlen dolog, amit szeretnénk megváltoztatni, mi a pénzügyet szeretnénk kezdeni. Pénzügyi aspektussal szeretnénk kiemelni, hogy nagyon fontos a saját a saját forrásokat megvizsgálni. Azt gondolom, hogy ennek a házban nagy a támogatottsága. Ne a végén legyen ez, <clears throat> hanem az elején, de ettől tekintve lehet, hogy a struktúra nem a legfontosabb, a politikai üzenet a legfontosabb, nem a struktúra. Nagyon fontos, hogy mit üzenünk a tanácsnak, a bizottságnak, a prioritásainkat illetően. Engedjék meg, hogy kiemeljem azt, amit említettem az utóbbi ülésünkön Strasbourgban. A gond az, hogy én úgy gondolom, ha megnézem a módosítókat, nem állítom, hogy minden egyes módosítót elolvastam, de ha megnézzük a saját módosítóinkat is, a kihívás az abban áll, nem tudom, hogy beszélhetünk-e prioritásokról. Minden prioritás. Kicsit hagyd egy cinikus. Nincsenek negatív prioritások, tudom, hogy ezt mindig elmondom. Minden prioritás, minden fontos. Nem azt mondom, hogy ez hibás megközelítés. Na most mindenhez egy kalkulációt készítünk el. 20-30-40 százaléka nőne a költségvetés, ha minden prioritást kiemelünk, hát nem tudom, hogy ez hiteles szavahihetőségünket elősegítél. A legnagyobb kihívás az, hogy megnézzük, hogy mely prioritás ad hitelt, vagy erősíti a költségvetés hitelességét. A közvélemény és a többi intézmény nem fog minket szabahihetőnek, hitelesnek tartani, ha nem így járunk el. Ez a legnagyobb kihívás, hogy kihámozzuk a prioritásokból a legfontosabbakat egy, azt gondolom, hogy a többi mm, frakciónak is volt ezzel kapcsolatos kezdeményezése. Itt közös kihívásunk van a kompromisszumokkal kapcsolatban. Meg kell mutatnunk azt, nem azt mondjuk, hogy nem nőhet a költségvetés, de ha több pénzre van szükség, akkor be kell mutatni, hogy megfelelő prioritások vannak. A ring fencing az nem jó megoldás. Nagyon sok módosító bizonyos költségvetési elemeket kíván körülbástyázni, ez nem hiszem, hogy abban segít, hogy kiemeljük, hogy mik a periódások. Mi a a megpróbáltuk ezt a kihívást egy kicsit feloldani. Remélem, hogy úgy tudunk majd tárgyalni, amely segítségével eredményt érhetünk el, amely tükrözi ezt a gondolatot. Tudjuk persze, nem lehet mindenkinek majd eleget tennünk, Köszönöm, mondja elnök. Ha megengedik, akkor közben szeretném elmondani, hogy a jelentésünkkel valóban egy a pénzügyi tervhez kapcsolódó jelentést kell készíteni. Nem a részletes jogalkotásról van szó. Az egyes politikákban nem mehetünk bele. Néhány módosító ilyen jellegű. Arra tesznek kísérletet, hogy előre bocsássanak olyan dolgokat, amit csak ezután következik. Ezt is azért nézzük majd meg. De ha mindenki észben tartja ezeket az útmutatásokat, nem részletes jogalkotási kérdésekről van szó, hanem a pénzügyi tervről, akkor ennek működnie kell. Más. Köszönöm szépen. Köszönöm, jelentéstevő úr. Az előttünk álló időszak nagyon fontos a kompromisszumok miatt. A frakciók szempontjából minden frakció eddig is nagyon is kompromisszumkész volt, de azt hiszem, hogy most jött el az idő, ha megnézzük az ütemtervet, tehát nagyon fontosá válik, hogy miben tudunk megállapodni. És ha megnézzük, hogy hogy fogunk eljárni, két zöld hét van előttünk, május végén lesz a szavazás, aztán csak egy hét, aztán plenáris ülésen a szavazás, hát óvatosnak kell lennünk, a Súl bizottságon kívüli csoportok ne érezzék az, hogy mi mindent egyedül csinálunk, és olyasmit próbálunk előre vinni, amelyet a plenáris nem támogat. A legnagyobb baj az, amikor a plenárisen ott van az összes módosító. Nagyon fontos, lényeges, hogy jövő héten sok kontextust hozzunk létre, minden kompromisszummal kapcsolatban minden frakciót bevonjunk. Ha május másodikára kapjuk meg csak a kompromisszumokat, ha a kompromisszumok első verzióját csak május másodikán kapjuk, és tudjuk, hogy azon a frakció héten az összes politikai frakció meg fogja határozni álláspontját, a rákövetkező hét pedig plenáris, utána ugye a frakciókon belül szavazni fognak. Ha nem kapjuk már meg jövő héten a kompromisszumokat, akkor nagyon nagy veszély áll fenn, méghozzá az, hogy a súlybizottságon is szavazást nem fogja támogatni két héttel később a plenáris. Szeretném kiemelni, mindenkit megértek, tudom, hogy idő kell a kompromisszumokhoz, ezt már elismertük, a koordinátorok ülésén három hónapja azt mondtuk, a kompromisszumok jövő héten kell elkészüljenek. Le, hát azt most hallom, hogy május másodikára beszélünk, hát ez nagyon-nagyon késő. A különböző frakciók között nagyon intenzív párbeszédre van szükség, különben attól tartok, sok probléma lesz a frakciókon belül, és egy eléggé kaotikus plenáris ülés elébe nézünk. Ami a jelentés struktúráját illeti. <clears throat> Számunkra, mint az ALDE frakció számára, nagyon fontos, hogy a saját források prominensebb helyet kapjanak. Ez egy nagyon fontos aspektus az egész vitában, és ha mi parlamentként nem tudjuk kiemelni a saját források fontosságát Európai Parlamentként, tudván, hogy ez politikai kérdés lesz a vitában, a tanácsban. Tehát garantálni kell, hogy mi, mint parlament, ezt a témát valóban kitűzzük az ászlónkra. Nem azt mondom, mint az Aldeni módosítója, hogy az egész struktúrát változtassuk meg, de garantálni kell azt, hogy a saját források kérdését tegyük előre, és néhány részletről majd később szóljunk. Nagyon fontos kérdés ez tehát. Aztán persze, ami a költségvetés méretét illeti. <clears throat> Nagyon jól tudom, hogy a több éves pénzügyi tervről beszélünk. De minden politikai frakció számára, és ez kapcsolódik Kálhoz is, nézzük meg a prioritásokat, és azokat, amik talán nem azok. Ez persze függ a tartalomtól. Mint említettem pár hete, ha semmi sem változik a több éves pénzügyi tervben, akkor én mit, milyen mellett állok ki, hogy csökkentsük a költségvetést. Ha a jelentés első bekezésébe beírjuk azt, hogy demográfia, energia, eh, klímaváltozás, ezek a kívások, akkor ezeket kell megvitatni később. Nem, nem elég azt mondjuk, hogy zöldesítés, a greening, ez egy nagyon szép szó, mindenki használja. Greening, az összes politikát, szakpolitikát ökológiaivá tesszük. Ez nagyon szép, ez a greening. De hát kellenének még megjegyzések, hogy mit, a, mit jelent, hogy a közös agrárpolitikát zöldesítjük. Nem a zöld szót akarom megmagyarázni, hanem mit jelent az, hogy modernizáció, a kap modernizációja. És persze össze kell kötni az energiahatékonysággal. ezek nagyon fontosak a jelentésben. Ha ezek nem szerepelnek a jelentésben, akkor parlamentként nem tudom, hogy mit is szeretnénk a tanácsnál elérni. Hát azon kívül, hogy több pénzt kérünk. Nos, hát azt kell világosan megfogalmazni, hogy ezek a prioritások, ha ezeket betesszük, akkor a saját forrásokat meg tudjuk óvni, védeni. Így kellene érvelni a parlamentnek, tehát valóban több tartalomra van szükség bizonyos témákban, nagyon sok módosító ebben az irányban mozdul el, és szeretném kiemelni, hogy számunkra ezek nagyon fontos módosítók, amivel garantálni lehet, hogy támogatásra lehetünk parlamentként. De még egyszer, a kiinduló ponthoz térve, nagyon fontos a kompromisszum minden frakcióval. Világos, hogy mindenki dolgozni kíván a kompromisszumokat, de már jövő héten kellene megkezdeni ezt. Köszönöm. Még egyszer meg szeretném világítani, amit mondtál. Valóban, természetesen, ha arról beszélünk, hogy mennyire, mennyi pénze van szükségünk, a pénzügyi tervnél le kell írni, hogy milyen politikát akarunk ehhez. Ha az agrárpolitikánál maradunk, abból indulok ki, hogy olyasmiknek kell benne szerepelni, mint public money for public goods, és így tovább. De nem szabad annak szerepelnie, hogy, hogy a gazdák ennyi százalékát kapjanak meg erre vagy arra. A struktúrális alapoknál is részben ott van az, hogy X régió így meg úgy kell eljárjon, kapjon. Ezt értettem a törvényhozás alatt. Erre gondoskodni kell szerintem majd együtt, hogy ez így megfogalmazásra kerül. Amikor a törvényi szabályozást meghatározzuk a kapnál, a kohézus politikánál, a parlamentben akkor kell ezeket beírni. De nálunk itt ebben szerintem, ebben a jelentésben, a sor jelentésben nem szerepelhet a tartalmak, az irány, feltételesség, stb. Igen, természetesen. Az ECR nevében? Köszönöm szépen. Ami az eljárásokat illeti, az idő egy nagyon fontos tényező ebben a kérdésben, ugyanis, hogyha a koordinátorok között nem tudjuk a frakciók támogatását megkapni a kompromisszumhoz, ez azt jelenti, hogy a módosítók nagy része a plenárison fog megérkezni, és akkor a plenárison több ezer módosítót kell megszavazni, ami eléggé nehézkes lenne és azzal a kockázattal jár, hogy a jelentés maga nem lenne túl egységes és koherens, hanem véletlenszerű lenne. Aztán, ami a saját forrásokat illeti, nem gondolom azt, hogy ez kell, hogy legyen az első témát, amivel foglalkozni kell. Hogyha ez szerep szerepel a jelentésben, akkor az a benyomás lehet ebből, hogy ez egy akadémiai vita. Mi ellenezzük azt, hogy erről a kérdésről vitatkozzunk, és hogy ez a téma a jelentés elején szerepel, ez arra ösztönözne minket, hogy azt gondoljuk, hogy ez a legfontosabb kérdés ebben az egész jelentésben. Ezt azért mondom, hogy figy- vegyük figyelembe, amikor átgondoljuk a szöveget struktúráját. Egy alapvető kérdés viszont az, hogy hogyan tudjuk elkelülni a vitát a politikákról, amikor a költségvetési kérdésekről beszélünk. Én támogatom azt, hogy kerüljük el azt, hogy elkezdjünk vitatkozni a politikáink reformját a költségvetési kérdések ürügyén. Új regionális politika, új mezőgazdasági politikáról van szó, és ezekről beszélünk, de hogyha ezeket az elek, elemeket tartalmilag bele akarjuk építeni ebbe a jelentésbe, azt hiszem, hogy ez nagyon kockázatos lenne. és azzal a veszéllyel jár, hogy egy olyan döntést hozzunk, amely könnyű lenne igazolni a 2020-as stratégia szempontjából, de nem a um, szerződés szempontjából. Tehát ez olyan, mintha a szolgálati úton, szolgálati ajtón jönnénk be, illetve vinnék be ezt a reformot, amely viszont nem talál semmilyen indoklást a szerződésben emiatt, és ebben az irányba mutatnak a módosítóink. Én azt javasolnám, hogy kövessük a ön szerződés szellemét, és nem más politikai jellegű dokumentumok szellemét. A cél az az, hogy olyan határidőt határozzunk meg, amelyiknek révén el tudjuk kerülni azt, hogy tömegesen kelljen elfogadni módosítókat a plenárison. Különben nagyon hosszú lesz a tárgyalás, tehát ne bonyolítsuk tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm a GUE részéről. Köszönöm szépen. Még akkor is, hogyha nem én vagyok a póttag a SURE eh, bizottságban. A frakciónkon belül a regionális szakbizottság eh, pótban is póttag vagyok. Eh, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz kérdés, sekkel foglalkozunk egyidejűleg, ugye párhuzamosan vizsgáljuk a pénzügyi kérdéseket, másrészt pedig azt, hogy a kohéziós politikát hogyan folytatjuk tovább, mindez párhuzamosan zajlik, és azt hiszem, egyensúlyt kell teremtenünk, és nagyon óvatosnak is kell lennünk, miközben nem szabad szem elől tévesztenünk a célt. Hiszen miről is van szó? Az Európai Unión belül mindezen eszközökkel azt szeretnénk elérni, hogy a nagy egyensúly hiányokat leépítsük, és ehhez hozzájáruljunk nagy mértékben. Hogyha aztán megnézzük a többi szakbizottság véleményét is, a többi szakbizottság kívánságait, akkor nyilvánvalóan nagy pénzügyi finanszírozási probléma elé kerülünk, és ez így is van. Azt hiszem, egy bizonyos ponton fontos beszélnünk a végleges összegről, hogy az elegendő lesz-e a realizálni kívánt célok eléréséhez, főként a kohézió tekintetében. Vannak olyan problémák és kihívások, amelyek az elmúlt 10-20 év során talán nem játszottak olyan nagy szerepet, mint most. Ide tartoznak a környezetvédelmi változások, ide tartozik a szegénység témaköre, amely az elmúlt években sokkal nagyobb jelentőséget kapott, mint más kihívások, részben azáltal is, hogy olyan új tagállamok csatlakoztak az EU-hoz, ahol ez a kérdés nagyon nagy súlyjal esik alatba. Én úgy gondolom, hogy a saját forrásokat nem kellene az első helyre sorolni. Igaz, hogy nagyon őszintén kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, hiszen ez mindig egy olyan téma, amely esetében sokan nem szívesen nyilvánítanak véleményt, és sokszor a saját forrásokra hivatkozva máshol kibúvót keresnek a tagállamok, ami számomra aggasztó, a SURE javaslata esetében az, hogy bizonyos politikák, így például a kohéziós politika, szorosan hozzá van kapcsolva az Európa 2020 stratégiához. Azt hiszem, hogy nagyon meg kell nézni még egyszer azt, hogy ez valóban észszerű-e, hiszen az Európa 2020 stratégia úgymond vertikális politikák láncolata, és bizonyos politikai tartalmak, így például a kohéziós politika, horizontális aspektus. Ezek olyan dolgok, amelyeket valahogy egy, egyensúlyba kell hozni egymással. Azt hiszem, hogy a táblázat, amely a dokumentum végén található, nem elegendő ehhez. Rövid Rövid akartam lenni, ennyit szerettem volna mondani, hiszen mások biztosan szeretnének majd még hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Márta Andriázen a következő hozzászóló. Thank you too. Köszönöm, elnök asszony. Már eh, szóltam a nehézségekről, arról, hogy hogyan lehet hosszú távon tervezni. Egy válság közepette egyetértek, hogy a jelentésnek nem szabad, hogy 150 bekezdésből álljon, mert eh, a hossz nem jelent nagyobb hatékonyságot. Ami a jelentés végleges formáját illeti, szerintem érdemes volna megszívlelni azokat a megjegyzéseket, amelyet a nemzeti parlamentek képviselői tettek tegnap az ülésen. Sajnálatos módon az itt ülők közül sokan nem mentek el erre a tanácskozásra. A nemzeti parlamentek képviselői elmondták, hogy mennyire aggódnak a válság miatt, és azt kérték, hogy az EU költségvetését szervezzék át, hogy fókuszáljunk a prioritásokra. Ezeket már többször említettük itt. Például foglalkoztatási kérdések. Ez azt jelenti, hogy meg kell takarítani összegeket. Megtakarításra lesz szükség. Nem arról van szó, hogy több pénzt kell már beszereznünk, hanem a meglévő összegekkel kell takarékosabban bánni. A saját forrásokat kívánjuk a jelentés első helyre tenni, de a megtakarításokról nem beszélünk. Egy másik kérdés, amelyre tegnap összpontosítottak, az a kohéziós finanszírozás volt. Egyetértettek abban, hogy nincs pénz arra, hogy társfinanszírozzák ezeket a programokat. Akkor miért finanszírozunk ezt a politikát továbbra is, ha nem működőképes így? Az utolsó dolog, ami fontos volt, amelyre hivatkoztak tegnap, az az a kockázat volt, hogy egy európai pénzügyi tranzakciós adót vezetnénk be. Ezt az egyik képviselő mondta el, aki elmondta, hogy milyen negatív tapasztalat van Svédországban a 80-as években. Megpróbálták ezt az adónemet bevezetni Svédországban. Tehát nem értek egyet azzal, hogy a saját forrást az első helyre tegyük. Szerintem a saját forrásra ne is hivatkozzunk, én azt szeretném kérni. Ja, um, das mit den... Ami a svédeket illeti, és ezt a negatív kísérletet a 80-asokban a pénzügyi tranzakciós adóval. Nos, mindannyian tudunk róla, de néha az ember túl korán érkezik, úgymond a történelemben, túl korán tesz lépéseket, és ezért val kudarcot. Néha az ember ugye el is késik, de na jól van. Győrán szeretne még hozzászólni, de kérném, hogy rövid legyen, mert még sokan szeretnének hozzászólni. Röviden ne felejtjük, ez egy országban történt, az 500 millió állampolgár Európai Unióhoz képest, és jelenleg 20-szorosa volt az a javasolt adó, amit javasoltak. Hát olyas valakitől hallottunk, aki mindenkinek jobban tudja, hogy miről van szó Svédországban, nem itt. Most pedig az általános részt és a frakció körét lezárhatjuk. A néppárt hiányzik, de ha nincsenkinek általános megjegyezni valója, akkor szerintem ennyiben maradhatunk. Látom azokat, akik néppárti képviselők nem akarnak semmit sem tenni. A következőek vannak. Vasco Manis und Constanze Krill. Fra- ők kívántak szót kérni a kollégák. Az általános, vagy az első politikai részről, a kihívásokról kívánnak-e kérdezni? Nem most? Mindjárt. Amikor a politikai kihívásokról és prioritásokról beszélünk, akkor beszélünk a jelentésről és az ahhoz tartozó módosítókról. Ezek az 1-től 89-ig terjedő cikkelyek. Ha látják ezt a vastag módosító csomagot, az 1-től 4-ig. És általánosságban. Jó, Jan. Köszönöm, elnök asszony. Tavaly év végén a 2011-es költségvetési tárgyalásokat el akartuk téríteni, ami a több éves pénzügyi tervről szóló, szóló tanácskozásokat illeti. Nos, a tanács nem fogadta el az álláspontunkat, és hogy őszinte legyek, elmondom, hogy hát nem tudom, hogy egy olyan jelentéssel zárjuk-e a tárgyalásunkat, attól tartok, hogy oda jutunk, nem tudom, mi az álláspontunk. Mi lenne, ha a tanácsnál, tanácssal egy asztalnál ülnénk? És ha a tanácsi tárgyalások úton vannak, döntéseket hoznak, például a kohéziós alapokról, az agrárpolitikáról, ha a parlament képviselője ott ülne a tanácsi tárgyaló asztalnál, mit tudna mondani? Nincsen álláspontunk parlamentként. Ha a végén úgy járunk, mint most, hát akkor csak prioritásaink vannak, álláspontunk nincsen. Beszéltünk arról, hogy megnézzük az egyes, én, egyes szakpolitikákat, van, akik azt mondják, hogy meg kellene nézni, van, akik azt mondják, hogy nem, de remélem, hogy én abban reménykedtem, hogy mielőtt ez a bizottság elkezdte volna a működését, egyfajta helikopter nézőpontot képviselt volna. Ez azt jelenti, a helikopter nézőpont, hogy bizonyos politikák, fontos politikák eredményeiről megállapodunk, egyetértetünk a modernizációban, az EU 2020-as stratégiában, az innováció fontosságában, a fenntartatóságban, stb. stb. De hát ezt nem fordítjuk le gyakorlati politikákra, Hát akkor mit jelent? Miben állapodtunk meg? Mi az általános jövőkép akkor? A politikában nagyon könnyű jövőképet kialakítani, de hát sokkal nehezebb megfelelő bátorsággal rendelkezni és olyan döntéseket hozni, amelyek követik ezeket a nagyévű politikákat. Ez az egyik probléma, amivel itt szembenézünk. A következő hetek fontosak lesznek abból a szempontból, hogy ha csak olyan kompromisszumokat találunk, amiben egyetértünk, egy olyan álláspontunk lesz, ami nem álláspont politikai értelemben. Ez azt jelenti, semmilyen hatást nem tudunk majd gyakorolni az egész folyamatra, a folyamat végéig, amikor a tanács majd elfogadja a jövőbeli pénzügyi tervet. Attól félek, hogy az lesz, hogy majd csak aláírhatjuk az utolsó megállapodást, aztán ennyi. Én mindenkit eh, magunkat arra összenőznék, hogy a következő hetekben ne csak kompromisszumokat keresünk, amiben megállapodunk mint, hanem valódi döntéseket, választásokat hozzunk meg. Ez azt jelenti, hogy nem lehet mindenkit meggyőzni, én inkább egy igen szűk többséget látnék, de valóban politikai választás, politikai döntés, erős álláspontunk legyen a tanácsos szemben, és legyen egy olyan álláspontunk, tehát annak sem értem, hogy meg mindenben megállapodunk, de hát ez nem lesz politikai döntés vagy választás. Remélem, hogy olyan kompromisszumokat tudunk létrehozni, amelyek nem elfogadhatók mindenkinek. Az lenne, hogyha nem mindenki számára elfogadható. De... Köszönöm szépen. Én egy kicsit optimistább vagyok ennél. Azt gondolom, egy olyan jelentésünk lesz a végén, amely nagyon sok mindent elmond, nagyon kifejező lesz, és mégis egy megfelelő többségünk lesz hozzá előtte. Azonban biztosan kell döntéseket hoznunk, nem tudunk minden kompromisszumokkal megoldani. Lesznek nyilván viták is, ez kétségkívül így van. Egy dolog azonban teljesen világos, hogyha mi parlamentként nem nyilvánítunk véleményt, akkor a tanács azt tesz velünk, amit akar. Éppen ezért már csak az önfenntartási ösztön miatt is azt gondolom, hogy kell egyfajta álláspontot kialakítanunk. Ives Kodmanis az általános kérdésekhez. Rövid leszek. A legutóbbi egyeztető tárgyaláson nem értünk el semmit a saját forrásokkal kapcsolatban. Én azt javaslom, <clears throat> két részben. Az első rész A tagállamok azt javasolták, hogy fagyasszuk be a költségvetés 2007-es szinten. Egyetetünk ezzel, vagy nem? Mert ha meg vagyunk osztva ebben a kérdésben, hát akkor másik megoldást találunk. Ha nem értetünk egyet, hogy a 2013-as szinten fagyasszuk be a költségvetést, tehát ezen a szinten hozok létre az ö, több éves költségvetési tervet, pénzügyi tervet, akkor azt kell elgondolni, hogy hogyan járjunk el. Ha egyetértünk a tanácssal, nincs más választásunk, akkor a másik lehetőség mellett kell kiállni, a saját források, nem csak adó, lehet lehet az Európai Beruházási Bank tökét is emelni, ami a tegnapi példákat illeti. Kiderül, hogy nem jó a rendszer. A tagállamok Cancúnban 2,4 milliárd pénz, vagy forrásban állapodtak meg a klímaváltozás elleni küzdelemben, és 65 millió került volna az európai költségvetésből. De nem állapodtak meg az Tegnap nagy problémánk volt a Költségvetési Bizottságban, mert a jelentéstevőnk azt mondta, mit kell Kínának, másoknak fizetni. Lemanszó úr azt mondta, általában azt gondolom, hogy erős választ kell megfogalmazni vagy nem értünk egyet, vagy egyetlen nem értünk egyet, azok az országokkal, amelyek döntő szerepet játszanak, Németország, a skandináv országok ugye a többségi hangot hallatják a tanácsban, ők írásban fogalmazták meg. Konstance. Ja, Konstance. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerettem volna röviden hozzászólni az általános vitához. Csak megerősíteni tudom, hogy Gariga úr jelentésében ugyan meghatározunk irányvonalakat a politikai változások terén, de ami a jogalkotást illeti, és nyilván a parlamentnek ez is feladata, a jogalkotás tekintetében sokkal részletesebben kell megnyilatkoznia. Mindenki más-más szakbizottságban is tevékenykedik, és mindenki tudja, hogyha egyes jogalkotási javaslatokról van szó, akkor már az ember jobban belemegy a részletekbe, és gyakran ekkor politikai vitát is eredményez mindez a szakbizottságokban. A jogalkotás együttdöntési folyamat során jön létre, itt ennél a jelentésnél nem gondolhatjuk azt, utalnék egyébként itt az ütemtervre is, nem gondolhatjuk azt, hogy az összes területen így például a kohéziós politikában és a mezőgazdaságban most egyik napról a másikra megoldjuk a modernizálást. Azt hiszem, fegyelmezetnek kell lennünk. Geriga úr nagyon jó irányt mutatott fel, főként ami a kohéziás politikát illeti. Azt hiszem, elég messzire megy a jelentés a tekintetben, hogy a modernizálást a későbbi jogalkotásban hogyan kellene végrehajtani. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben van. Akkor most ezzel lezárjuk az általános vitát. Szávador, szeretnél még hozzászólni? Szeretnéd még lekerekíteni az egészet? <coughs> Una sola, presidente. Csak egy pár megjegyzésem lenne. Néhány. Az első, ami a határidőket illeti. Igen, igaz, hogyha a politikai csoportok, a frakciók szeretnének a kompromisszumos megoldásokat megkapni minél hamarabb, akkor szükség van arra, hogy az előadó előre hozza a munkát, felgyorsítsa a munkát a titkársággal együtt. Ezt meg tudjuk tenni. Beszéltünk arról már, hogy előrébb hozzuk a titkárság és az előadók közötti üléseknek az időpontját, annak érdekében, hogy megkapjuk a kompromisszumos módosítókat, eh, illetve a kompromisszumos megoldásokat közre bocsátjuk a frakcióknak minél hamarabb. Ami a tartalmat illeti, hamarosan elkezdünk megbeszélni a frakciókkal a legfontosabb témákat. Én először is meg szeretném erősíteni azt az elképzelést, ami alapján kidolgoztuk ezt a jelentést, és amelynek alapján ezt a struktúrát kidolgoztunk. Egy politikai nyitatkozatot akartunk tenni. Az új tagokhoz szeretnék szólni, Bász és Caro Grande kollégákhoz, hogy nagyon világosan szem előtt kell tartani, hogy milyen referencia, milyen keretben mozoghatunk. Itt a suréban megpróbálhatunk módosítani a parlamenti politikákat. Viszont azok a személyek, mint például Krelasszony, akik sokkal több éve vannak itt, és akik eh, tudják, hogy hogyan működnek itt a dolgok, ők azt mondják, hogy a szakbizottságok döntés körébe nem szabad belelépni. Én egy radikális változást eh, tudnék eh, mondani, hogy a negatív prioritásokat vezessük be, de biztos vagyok abban, hogy az illetékes bizottságokkal nem tudnánk eh, ezt átvinni. Ők nem tudnának eh, velünk egyetérteni. És ezért az álláspontom talán egy kicsit egy kicsit csalódást okoz, ami az üzenetet illeti, de hogyha tényleg valamit el akarunk kérni a parlamentben, akkor figyelembe kell venni minden egyes illetékes szakbizottságnak a véleményét. Én nem látok más kiutat, és ahogy beszéltünk a titkársággal, illetve a frakciókkal, azt látjuk, hogy elég sok újdonság van az anyagban amikor a tanács javaslatát kell megszavazni a pénzügyi forrásokról, hogyha túlságosan távol van attól, amit mi javasolunk ebben az anyagban, akkor azt szeretném, hogy önök szavazzanak ellen. A frakciókkal szeretnénk egy olyan eh, anyagot, dokumentumot aláírni, amelyik keretén egyességre jutunk, és egységes frontot alkotunk. Mert a politika nagyon sok módon kerülhet kifejezésre, mi egy eléggé radikális javaslattal is előállhatunk, de az a lényeg, hogy utána, amikor majd eszmecserére és vitára kerül a sor, akkor tudunk egy közös, egységes álláspontot képviselni, és amennyiben azt látjuk, hogy a tanács javaslata egybeesik a mi véleményünkkel, akkor mi azt megszavazunk, hogyha nem, akkor elutasítjuk. A múltban már volt erre e, precedens, hogyha egy világos eh, eh, üzenetet küldünk, hogy mennyire a végsőkig vagyunk hajlandóak menni, akkor a tanács ezt figyelembe veszi, de csak akkor, hogyha egységes frontot alkotunk. Jó, egy kérdés, parancsoljon. Egy kérdés intéznék Gariga úrhoz. Igazán nagyra értékelem tapasztalatát és azt, ahogy előre tekint, de az ön megközelítésével miért nem lehetett összerakni a szakbizottságok véleményét, és akkor meg lett volna a jelentés? Mi a sorbizottság szerepe? Van nekünk is szerepünk, nem? Hogy nézzük meg, a szakbizottságok véleményét, és nézzük, hogy mi adódik össze. A kérdés az, hogy miért nem laktuk össze a véleményeket, aztán ennyi, kész. Reagálhatok? Igen, persze. Ez most úgy hangzik, mint egy házasságban. Na most beszéljünk akkor a házasságunkról. Hát ezt már az elején megvitattuk, nem? Uh, this is the sure added value. A súrnak ez a többletértéke. Ezzel az eszközzel szeretném javasolni az életeki szakbizottságok véleményét. Természetesen, ha megnézzük a különböző szakbizottságok uh, hozzájárulását, látjuk, látják a végleges a jelentéstevezetet, azt látják, hogy uh, nem csatoltuk a véleményeket, a szabizottsági vélemények részeit csatoltuk, de megpróbáltuk ezeket egy kicsit módosítani. Az általános struktúrához igazítottuk a mi jelentésünkhöz. A... Éppen ezért ez nem jó megoldás, hogy betesszük függelékbe a szakbizottságok véleményét, aztán kész. Arra törekedtünk, hogy létrehozzunk egy közös szöveget, mert nem az összeset tudtuk persze beíteni, az összes szabizottság véleményét. Mindent megtetünk annak érdekében, hogy a szabizottságok segítségével konszenzust hozzunk létre. Nem arról volt, hogy csak összeadtuk volna a szakbizottságok véleményét, az eredmény az más. Köszönöm szépen, akkor most ezzel meghatároztuk általánosságban a keretet, és most kezdjük megvitatni a módosító indítványokat. Már elmondtam egyszer, a jelentés egyes től a 89-es paragrafusáig, ez képezi most a vitánk alapját, valamint a módosítók első négy csomagja. Kezdjük tehát, eddig hárman szeretnének hozzászólni, most nem frakciók szerint haladunk, hanem mindenki, aki szeretne, jelentkezzen. Kárl már a listán van. Maria Cavallo, Ivailo Kálfin és Karl Haglund szeretnének hozzászólni. Jó, kezdjük. Maria. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony több módosítót terjesztettem elő, amelyet a néppárti ITRE szakbizottság tagjai támogattak. Ezek a módosítók több területet fednek le. Az első a kutatás. Azt kértük, hogy növeljék meg a következő kutatási innovációs keretprogram költségvetését, és azt mondtuk, hogy szeretnénk, ha megkétszereznék a költségvetést, hogy elősegítsük a kiválóságot, és azt, ami a Stairway for Excellence. Rájöttünk arra, hogy az egyik egyetlen kritérium a kiválóság kell legyen, mert nem jól földrajzi megoszlása a keretprogramnak. Néhány új tagállam, déli, szomszédország úgy gondolják, hogy nagyon is egyenlőtlen az eloszlás, nagyon koncentrált, Mindenhol van kiválóság Európában, nagyon sok egyetemen, nagyon sok KKV van, Ez a Stairway of Excellence, az kiválósághoz vezető lépcső. Ezt eh, az Ételbizottságban elfogadták az időközi jelentés részeként. A hetedik kutatási keretprogram időközi felülvizsgálatánál beépítettük a következő keretprogramot, ezeket a módosítókat beépítettük, ezeket a többség elfogadta az itt a bizottságban. Ami az ipart illeti, több módosítót fogadtunk el, hogy elősegítsük a kompetitív, innovatív ipari kezdeményezéseket, és külön kiemeltük az, hogy egyszerűsíteni kell a folyamatot, az KKV-k esetében, aztán ami az innovációt, a forráshatékonyságot illeti az ipari ágazatban, ezt kiemeltük. Ami az energiát illeti, kiemel, kiemeltük, hogy nagyon fontos az energiahatékonyság, az energiainfrastruktúra, ezek segítségével lehet elfogadható áru tiszta energiát biztosítani. Jeleztük azt is, hogy a finanszírozás más programokban, mint a struktúrális alapokban fő célkitűzésként meg kell határozzák a kutatási innovációs kapacitás építést, elő kell segíteni a versenyképességet Európában, és elő kell segíteni a tiszta, megfizethető energiát. Ami a horizontális kérdéseket illeti, szeretnénk, ha a struktúrákat, az administratív és pénzügyi szabályokat drasztikusan egyszerűsítenék, nem csak a kutatásnál, hanem az összes európai finanszírozási program egyszerűbb és rugalmasabb kell legyen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Maria. Iváló, parancsolj. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, Juta. Azt szeretném elmondani általánosabb jellegű megjegyzéseket, nem fogom részletezni a frakcióbeli módosítókat. Több módosító, néhány frakciónkbeli képviselő kolléga egyéni módosítókat is nyújtott. mert a konkrét szöveggel foglalkozom. Néhány általános megjegyzés a politikai változásokkal, prioritásokkal foglalkozik a Szabadon jelentésében. Azt hiszem először is, amikor a költségvetésről gondolkozunk, akkor gondolni kell a hatásokra, nem csak a pénzre. Kivetképpen nem ebben a fázisban. Vannak bizonyos korlátok a költségvetésen belül, de ha ellenkező irányból, ha korlátokból indulunk ki, attól tartok, nem lehet megfelelően kidolgozni a politikákat és a célkötözéseinket. Nem tudjuk akkor meghatározni, mit akarunk elérni. Második dolog, mit is kell tennünk? Össze kell kötni a meglévő politikák stabilitását, célkitűzéseit az új kihívásokkal. Ugye látjuk, hogy a következő pénzügyi keretelben kerülnek kidolgozásra. Nem gondolom, hogy ebben a jelentésben minden Európai Uniós prioritást át tudnánk szervezni. Nem lehet, úgy gondolom, és ne felejtjük el, hogy az európai költségvetés az egyik eszköz, amely segítségével elérhetjük azt, amit el akarunk élni az Európai Unióban. Vannak nemzeti költségvetések, vannak kiegészítő pénzügyi eszközök, vannak más lehetőségek, mint a PPP-k például. Tehát nem egy-két fő elemet kell képíteni, és a egyensúlyt kell teremteni. A meglévő célkitűzések között optimalizálni kell a prioritásokat, több mindent kell tenni, ami horizontális jellegű. Először is nagyon fontos, hogy minden feltételt megteremtsünk, amely segítségével alkalmazni lehet a Lisszaboni szerződés, mert vannak még problémák a Lisszaboni szerződés megfelelő végrehajtását illetően. Az EU 2020-as stratégia. Nyilván nem kell átdolgozni, mert van a stratégia. Azon kell elgondolkozni, hogy a költségvetés hogy tud segíteni abban, hogy elérjük az eredményeket. Az Európai Unió 2020-as stratégiáját hogy lehet megvalósítatni. Gondolkozzunk el a következő pénzügyi keret kiemelt elemeiről, egy különleges kontextusban. Arról beszéltünk, hogy sok ország továbbra is megszorító intézkedéseket kell bevezessen. Ugyanakkor az európai gazdaság növekedni fog azért majd. Növekedéshez kell még befektetés is, beruházás. Majd van az európai szemeszter, itt van a gazdaságirányítási program, az európai költségvetés hogy tud ebbe a jobb koordinációba beépülni? Ez olyas valami, amely meghatározza a kontextust. Aztán beszélünk arról, hogy a nemzeti gazdaságokat jobban össze kellene hangolni. Az európai költségvetés ebben hogy segít? Beszélünk a külső e, körülményekről, a kutatás, a gazdaság területén. Az Európai Unió hogy fog a külső kívásokra reagálni? Ebben a kontextusban kell ezeket a kérdéseket felvetni. Az, egész, az összes fejezetben ennek tükröződnie kell. A szükséges reformokat be kell vezetni, sokkal inkább eredményorientált kell legyen a kiadás. A public funds, a public goods gondolatmenetét kell követni, tehát a közjavak valóban többletéteket kell teremtsenek a társadalom számára. A frakciónk világos álláspontja az, hogy az európai költségvetés nem hathatja figyelmen kívül a szociális aspektusokat az európai fejlemények során munkahelyteremtés, foglalkoztatás, a törékeny, érzékeny célcsoportok segítése, a KKV, a szociális kirekesztés helyett a bevonás. Ezeket a kérdéseket nemzeti kérdésnek is kezelni kell, de az európai költségvetésbe is bekerül építeni. Néhány kiemelt prioritásunk van, és örömmel láttam ezeket több módosítóban. A K plusz F az első számú prioritás, a második az energia, külpolitika, ideértve a klímaváltozás, biodiverzitás, közlekedési infrastruktúra, űr, fi, ifjúság, tengerészet, ezek mind bekerülnek e, a négy e, kiemelt pontba. Néhány szót szeretnék szólni arról, ami még nyitott kérdés. Amikor a költségvetésről beszélek, milyen lehetőségeink vannak más pénzügyi eszközök felhasználására? hogyan lehet eh, elősegíteni a költségvetés hatásait. Nem tudom, hogy néhány kollégám mit gondol, mit élt a negatív prioritás alatt. Akarunk csökkentést? Ki fogja a döntést meghozni? Különböző javaslatok vannak. A tanács, a parlament, stb. De az ilyen terminológia az, hogy negatív prioritás, hát ezzel azt hiszem további eh, zavart keltünk. Aztán a rugalmasság. Bármit is döntünk a költségvetésről, rugalmas kell legyen, hogy valóban meg tudjunk felelni az új kihívásoknak. Végül, és nem utolsó sorban, van egy olyan kérdés, amelyel a módosítóinkban foglalkoztunk. Hatalmas a szakadék az kötelezettségvállások és a kifizetések között. Ezt a problémát meg kell oldani. Csökkenteni kell a szakadékot. Nem a költségvetést kell csökkenteni, hanem a pénzeket, hanem a pénzügyi eszközök segítségével elő kell segíteni, hogy a bevállalt vállalásoknak megfeleljük. Jobb koordináció kell a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Köszönöm szépen! Itt üdvözölhetjük most már Nátorát is, aki a másik, úgymond építkezési területéről érkezett hozzánk. Szeretettel üdvözöllek! Hallhatta, amit eddig már eh, megvitattunk, hogyha mindjárt hozzá is szeretne szólni, akkor fel is írom a listára. Rendben, akkor most Kárl következik. Köszönöm szépen. Először is nem tudom visszatartani a megjegyzésemet Iválóra reagálva, a negatív prioritásról szólva. Hát nem egyszerű ez a kérdés. Azt gondolom, hogy negatív prioritás létező fogalom. Azt akartok ezzel mondani, hogy jelezni kell azt is, hogy intelligens módon kell megvizsgálni a jelenlegi kiadásokat, meg kell néznünk, hogy valóban jelente európai többletértéket a kiadási terület. És megtakarításokat is kell eszközölni néhány fejezetben, mert így hitelesebbek leszünk. A megtakarítások ellenére is több pénze lesz szükség, attól tartok. Szerintem mi hitelesebbek vagyunk, ha úgy kérünk több pénzt, hogy közben bemutatjuk, hogy meg is tudtunk takarítani összegeket. Bármilyen összefüggésben, ha megnézzük a pénzügyeket, amikor kevés a forrásunk. Ez egy általános megközelítés, ezt próbáltuk ezzel kifejezni. Ami módosikat illeti, néhány ALDE módosítót szeretnék kiemelni. Elnök asszony, ha jól értettem, az első 89 bekezdésről akartunk szólni, ugye? Először is, ami a kiadások mértékét illeti, módosítottuk azt a bekezdést, arról van szó, hogy 1%-át adjuk el ki az európai GNI-nak, vagy nem, ez visszavezet oda Iválóra reagálva már elmondtam, azt mondtuk, hogy úgy gondoljuk, hogy az összes kötelezettséggel, az összes paritással. Nem tudjuk a jelenlegi kiadási szint mellett ezt garantálni. Nem azt mondtam, hogy több pénz kell csak, hanem hogy hitelesebben kell kérni ezt a több pénzt, több forrást. Meglátjuk, hogy ez lehetséges-e vagy nem. Ha nem lehetséges, akkor nem. De ugyanakkor meg akartok nézni, hogy milyen szinten adunk ki pénzeket. Ha megnézzük az Európai Külügyi Szolgálatot, ugye néhány esetben jobb lenne az európai kiadást koncentrálni, úgy, hogy az megtakarítás jelentsen a tagállamoknak is. Általános megtakarításokhoz vezetne. Tehát egy dolgot csináljunk közösen, ne pedig 27-27 félét. Intelligensen kellene megközelíteni a kérdéseket is, azt akartok kiemelni. Ez olyas valami, amiről beszélünk kell a tanácsal. Mert könnyen kerültünk olyan helyzetbe, ahol például felejtjük az LKS-t, amelyek, amely oda vezet, hogy a tagállamok csökkenthetik kiadásaikat, de aztán lehet, hogy átfedések vannak, és a tagállamok nem adnak le a saját külügyi szolgálatokról, és akkor mégis átfedések vannak. A K plusz F számára nagyon fontos, hogy több forrás legyen mindenki számára, ami a kapott illeti, úgy gondoljuk, hogy meg kell vitatnunk, meg kell tudni vitatni, hogy hol lehet a kapon belül csökkenteni kiadásokat. Azt gondolom, hogy nem mondhatom, hogy a, nem mondhatjuk, hogy a kapon belül minden elköltött euró rengeteg hozamot vagy plusz értéket teremtene. Meg kell nézni, hogy a, kapra, a kapnak több pénze van-e szükség vagy sem. Ez függ persze attól, hogy a kapon belül milyen feladatok lesznek. Kiemeltük például az Európai Fejlesztési Alapot, és ezt költségvetésbe beépíteni kellene. A tagállamoknak kell majd saját költségvetésükből európai szintre átcsoportosítani összegeket, ami a az adminisztratív kérdéseket illeti, néhány megtakarítási programot javasoltunk, nem mindenki támogatja, tudom, de nagyon fontos megmutatni, hogy megnézzük, hogy hogy lehet az adminisztratív struktúrákat úgy átalakítani. Tudom, hogy nem mindenki szereti a javaslatainkat. Nagyon sok pénzt lehet megtakarítani. Nem szimbolikus adminisztratív megtakarításról van szó néhányan populizmussal vádolhatnak bennünket. Most az, hogy első vagy másodosztályon repülünk-e, hát ez most egy másik dolog. Tehát, hogy három különböző tehát, hogy hány székhelyünk van az ECOSZOK, az Európai Gazdasági és Szociális Szakbizottság valóban, nem tudom, hogy hozzá annyi hozamot megéri azt a pénzt, amit rá költünk. Tehát Valóban arról van szó, hogy az EU adminisztratív struktúráját kell újra gondolni, tudom, nagyon érzékeny téma ez, néhány dolog le van fektetve a szerződésbe, ez politikai jelzés, és szerintem megvalósítható lenne. Szerintem nagyon nehéz néhány kolléga számára, de szeretném ezt kiemelni. Ami a címsorokat, fejezeteket illeti. Három fejezet van az Európa 2020-ról, aztán a polgárokról és a külkapcsolatokról, és az adminisztratív kérdésekről. Szerintünk ez a szükséges rugalmasságot garantálná. Így lehet a jövőbeli kiadásokat kezelni. A világ változik nagyon gyorsan, rugalmasabbnak kell lennünk az egyes címsorok fejezetek között. Ezt a megközelítést képviseljük mi, és örömmel folytatom a tárgyalást a többi frakcióval. Köszönöm, elnök asszony. Ähm, Köszönöm szépen, Kárl. Az Eldáltal kidolgozott ötletek arra vonatkozóan, hogy strukturálisan változon valami, ami az EU adminisztrációját illeti, legyen például egy székhelye a parlamentnek, és egyetlen egy helyen koncentrálódjanak az ügynökségek. Nos, azért tartom mindezt jónak, mert ezzel tulajdonképpen tükröt tarthatunk a tanács elé is. Nem tudom, hogy itt a parlamenten belül meg lenne ehhez az abszolút többség, de még akkor is, ha ez meg lenne itt a parlamenten belül, a tanács esetében nem látom azt, hogy megértéssel viseltetnenek ez iránt, akkor legalább azonban tükröt tarthatnánk elő, eléjük mondván, hogy ezek a ti kiadásaitok nem a miénk. Jürgen Klóte, parancsolj! Köszönöm, Jutta! Mi is benyújtottunk néhány módosítót, néhányat a GUE nevében, néhányat képviselők nyújtottak be. Nem szeretnék az összesről szólni, csak két-három aspektust emelnék ki, amelyek szerintem fontosak. Többek között megemlíteném a demográfiai fejlemények problémáját, amelyről szó esett néhány helyütt. Számunkra fontos utalni arra, hogy ez nem csak költség beli problémát jelent. Nagyon fontos foglalkozni ezzel a problémával nyilvánvalóan, de világosra kell tenni azt is, hogy a nyugdíjak vásárlóerőt is jelentenek, amely nem elhanyagolandó, és a társadalom előregedése potenciált is jelent az új munkahelyek tekintetében. Ezt egy módosítóban megfogalmaztuk, és úgy gondolom, nem szabad szem elől tévesztenünk ezt, de persze itt van az elosztás és a finanszírozás kérdése is, de ne csak a problémás oldalt lássuk, hanem a benne rejlő lehetőségeket is, annak érdekében, hogy megfelelő munkahelyeket teremtsünk. Ez az EU 2020 stratégia részét is képezi, hogy jó, fenntartható munkahelyeket teremtsünk. A második fontos dolog számunkra a szegénység elleni küzdelem. Ez is szerepel az EU 2020 stratégiában. Múlt évben az EU egyik legfontosabb témája volt, hiszen a múlt év a szegénység elleni küzdelem éve volt. Úgy gondolom, hogy ezt valahogy konkrét intézkedésekkel és költségvetési címekkel is alá kellene támasztani, hogy ne csak egy retorikai gyakorlat legyen ez, hanem hogy az állampolgárok helyben is megtapasztalhassák, hogy milyen előnyökkel jár az EU. Nem elég az ipar és a kutatás területén tenni itt valamit, fontos a polgárokkal konkrétan érzékeltetni azt, hogy az Európai Unió értük is tesz, számukra is hozzáadott értéket jelent. Az energiapolitika egy másik fontos témakör számunkra, főként tekintettel Fukushima-ra, ahol ismét csak világossá vált, hogy melyek a problematikus pontok az energiapolitikán belül. Úgy gondoljuk, hogy az energiapolitika nagyon fontos téma, ezért gyorsan el kellene mozdulni a megújuló energiák felé, és egyfajta energiapolitikai fordulat felé. Úgy gondolom, hogy ez csak EU-s szinten valósítható meg, a nemzetállamok szintjén nem. Úgy gondoljuk ezért, hogy az Európai Uniónak nagyon nagy a felelősség ebben, de ez egy nagy lehetőség is, ismét csak kiemelni, bemutatni azt, hogy az Európai Uniós politikának mi a hozzáadott értéke. Egy utolsó dolog, amelyet megjegyeznék. A phasing out tal kapcsolatos. Vannak olyan régiók, amelyek a kohéziós alapból lépésről lépésre kikerülnek, ezek többek között a kelet-német területek, amelyek nagymértékben függnek a kohéziós alap kifizetéseitől. Az ottani kollégák számára világos is, hogy ez változik, hogy van egy eltolódás az új tagállamok felé. Szeretném azonban még egyszer kiemelni, hogy annak érdekében, hogy ez politikailag elviselhető legyen, úgymond, nagyon fontos, hogy lépésről lépésre történjen mindez, és ne legyen egy éles vágás, úgymond, vagy egy éles váltás. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az ilyen változásokat szociálisan elviselhetővé kell tenni. Ennyit szerettem volna elmondani. Azt hiszem az összes többi általam említendő témát már említették mások. Elnök, így van, köszönöm. Ami a regionális politikát illeti, mindenképpen igaz az a mondat, hogy én nem ismerek pártokat, frakciókat, én csak a régiókat ismerek. Mondom ezt kicsit ironizálva, de azt hiszem, hogy itt nagyon fontos egyszer világosan látnunk a helyzetet. Reimer. A kulcsfontosságú kihívásokról, a politikai prioritásokról beszélünk, de nem a költségvetés struktúrájáról? Jó, csak azért, hogy ne értsen félre a dolgokat, hiszen a Költségvetési Szakbizottságban a Lisszaboni csomagról beszéltünk, és a kettő egy kicsit összefügg egymással. Azaz, hogy júniusig mit tudunk még sikeresen kihozni a tárgyalásokból, és mit nem. Úgy gondolom, hogy a költségvetési szakbizottságon belül az árnyék jelentéstevők véleménye főleg az, hogy intenzív tárgyalásokat folytassunk, főként a megfelelő rugalmasság céljával, de hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor valahol egy ponton igent vagy nemet kell mondanunk. És hogyha a nyárig nem kapunk nem jutunk megoldásra, akkor gyakorlatilag minden életbe lép, és akkor gyakorlatilag észszerű lenne azonnal megkezdeni a tárgyalásokat a jövőre vonatkozóan, ahelyett, hogy másról tárgyaljunk, és talán a tanács is egyetért majd ezzel. A bizottságot arra kértük, hogy legyen kreatív, és ami a számokat illeti, ne felejtsék el azt, hogy a parlament azt várja, hogy rugalmasság, a rugalmasság érvényesüljön, és a nem felhasznált összegek transferjének is részét kell képezni a csomagnak, hogyha sikerre, sikerre szeretné vinni a dolgot. Annak érdekében, hogy a parlament is megbarátkozhasson a dologgal. Szerettem volna röviden ezt összefoglalni annak érdekében, hogy lássuk, hogy mindannyian egy csónakban nevezünk, úgymond. Szeretném kiegészíteni az egészet azzal, hogy mi is a frakciónk részéről sok módosítót benyújtottunk, ezen menően magánszemélyek is benyújtottak különböző módosítókat, egészen addig a kérdésig, hogy mi is az az európai hozzáadott érték, mik a negatív prioritások, ezt nem szeretném részletezni, ezzel kapcsolatosan volt már egy vitánk, úgy, én úgy éreztem, hogy ez egyébként egy gyümölcsöző vita volt, ami saját módosítómat illeti. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája mellett világosá tegyük, hogy a szerződés a legfontosabb vonatkozási pont annak tekintetében, hogy a költségvetési politikában hogyan határozzuk meg a prioritásainkat. A szerződés bizonyos feladatokkal ruház fel bennünket, ebből adódik egy politikai felelősség a számunkra, és a tanács néha ezt nem tudja megérteni, illetve a többéves pénzügyi tervezés során ezt számszerűen kifejezni, éppen ezért tartom ezt fontosnak. Azt hiszem, hogy ez a vita arról, hogy mit jelentenek európai szinten a befektetések, kiadások, mit jelentenek nemzeti szinten a szinergiák. Azt hiszem, ezt még egyszer el kell mélyítenünk az erről szóló eszmecserét. A múltban azt hiszem nem nyilatkoztunk meg elég gyakran ezzel kapcsolatosan, és nem cselekedtünk elég határozottan. Ugyanez igaz a közös politikai prioritásokra is az EU 2020 stratégiában ezeket a nemzeti költségvetések összhangba kell hozni. Ami az innovatív pénzügyi eszközöket illeti, ezeket is még egyszer említjük a módosítóinkban, valamint a költségvetés egységességét, azt, hogy gyakorlatilag az európai politikát az EU költségvetésével kell finanszírozni, és meg kell, le kell állítani azt a trendet, miszerint gyakran a költségvetési költségvet, az EU költségvetéséből finanszíroznak nem megfelelő projekteket. A titkárság által összeállított dokumentumok is mutatják, hogy vannak bilaterális kutatási együttműködések, a költségvetés, a közösségi költségvetésen túl 5 milliárd euró magasságában. Ez a kutatási keretprogramnak a költségvetésével egyezik meg. Nagyon fontos lenne tehát e tekintetben is vitát folytatni a tanácssal. Ugyanilyen fontos számunkra a párhuzamosságok elkerülése administratív szinten. Nagyon fontos erről is beszélni a tanácssal, és kierőszakolni egy vitát a tanácssal erről. Ami a politikai prioritásokat illeti, egy további bekezdést javasoltunk, ami a tengerpolitikát illeti, a turizmust, idegenforgalmat, valamint azon feladatokat, amelyek a szerződésből a parlamentre hárulnak, és meg kell fontolni, hogy ezek hogyan tükröződnek majd a költségvetésben. Nem szeretném elhanyagolni a kutatás, innováció, infrastruktúra kérdését, valamint az ezzel összefüggő finanszírozási kérdéseket sem. Szeretném említetlenül hagyni az agrárpolitikát, a két pilléres rendszert, is említeném, valamint a közös agrárpolitika hozzájárulását a növekedéshez, foglalkoztatáshoz, innovációhoz, és a megfelelő rendszereket nyilván egyszerűsíteni is kell, kérnénk a bizottságtól is azt, hogy ne csak a zöldebbé tételről gondolkozzon el, hanem hogy modernizálja a keresztmegfelelést, a rendszer erő, megerősítése érdekében, és annak érdekében, hogy az egész közelebb álljon a gyakorlathoz. A kohéziós politikáról szó, sok szó esett, azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy el kell kerülni a töréseket, törésvonalak kialakulását, nem csak a kohéziós, úgynevezett kohéziós országok esetében igaz ez, hanem az egész um, Európai Unióra vonatkozóan. Mindenütt uh, fontos a phasing out, és el kell kerülni a hirtelen törések kialakulását, hiszen az említett problémák az saját választókerületemre vonatkozóan is igazak, hiszen noha az nem egy kohéziós régió, nagyon fontos a, látni azt is, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája milyen szerepet játszhat, a kofinanszírozás, azaz társfinanszírozás kérdését is említettük a módosítókban valamint az átmeneti támogatások kérdését, és azt is, hogy mi a helyzet a különösen nehéz helyzetben lévő régiókkal, illetve a demográfiai tekintetben nehéz helyzetben lévő régiókkal, peremvidéken található régiókkal. Ha megnézem a módosítók összegségét, azonban úgy gondolom, hogy a jelentéstevünk biztosan képes lesz egy megfelelő kompromisszumot létrehozni ebből a csomagból. Köszönöm. Jó, Sophie Okoni az első részhez szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Két pontot szeretnék kiemelni, ami a kohéziós politikát illeti. Az első dolog, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy ami a phasing out problémáját illeti, és eh, két konvergens kategóriát illeti a versenyképességet, a az Európai Bizottság egy közbülső kategóriának a létrehozását javasolta, és Klüte úr azt mondta, hogy a korvengenciás kategóriából kompetitivitás kategóriába kerülnének egyes régiók. Lenne tehát ez a közbülső kategória, amely lehetővé tenne egy kevésbé durva átmenetet, ugyanakkor ez biztosítana a kohéziós politikának az örökké valóságát. Minden esetre a célja az az lenne, hogy egy igazi versenyképességhez jusson el ennek a közbülső ötletnek, eh, közbülső kategóriának az ötletén kellene dolgozni, amelyik egy folyamatot jelenteni ennek a politikának. A második dolog, amit szerettem volna mondani, az, hogy amikor már meg lesz a költségvetés, ahogy azon kell dolgozni, mint ahogy mások javasoltak, hogy olyan finanszírozások legyenek, amelyek innovatívak, ne arról legyen szó, hogy szubvenciókat nyújtunk, amelyeket a helyi szereplőknek vagy a cégeknek nyújtunk, hanem olyan rendszereknek a létrehozása, amelyik lehetővé teszik azt, hogy a a fejlődést elősegítsék, amelyeknek révén ők másokat tudnak finanszírozni, a helyi hatóságok másokat tudnak finanszírozni. A kohéziós politika egy olyan politika, amelyik lehetővé teszi, hogy konkretizáljuk a javaslatainkat és a politikáinkat a területen, és ezért nem szabad ez, hogy ellent mondjon a közös agrárpolitikának. Köszönöm szépen. Ja, danke. Köszönöm szépen. Most pedig az első részről szóló vitát lezárhatjuk. Most rátérünk a második részre. A második rész a struktúrával foglalkozik? Az első, rész, Másodikhoz? Nem. A struktúrákkal és minden olyan dologgal foglalkozunk, amely technikai jellegű. A harmadik rész a saját forrásokról szól, és a bevetendő források nagyságjáról. Az első részről lezárni, kívánsz-e valamit? Igen, elnök asszony, nagyon röviden, mert itt ebben a témában kisebbségben vagyok a hozzászólókhoz képest. Én ugyanis még nem kaptam meg a kompromisszumos megoldásokat, ők viszont már rendelkeznek a frakciók módosító javaslataival, ezért megvan kötve kisebb a kezem. Néhány dolgot azért még mondanék. Először is, ami a pozitív és negatív prioritások kérdését illeti. Úgy vélem, hogy ami a pozitív prioritásokat illeti, konszenzus van a frakciók között mégpedig a költségekre kell eh, koncentrálni, olyan politikákra kell koncentrálni, amelyik a hozzáadott európai értéket eh, hoznak magukkal, és amelyik valóban megtakarítást jelentenek a nemzeti költségvetésekben. Konszenzus, nagy konszenzus van abban is, hogy a 2020-as eh, stratégiát tekintsük mérvadó politikának, és úgy vélem, hogy nagyon világos költségvetési konnotációt kell beépíteni annak érdekében, hogy ne fulladjon kudarcba, kudarcba a Lisszaboni stratégia. A innováció, kutatás, KKV-k, energiák, infrastruktúra, éghajlatváltozás, fenntartható fejlődés és kohézió voltak a pozitív prioritásaink. Látjuk azt is, hogy egyes frakciók szeretnének további prioritásokat is hozzáadni, fiatal ifjúság, nők, turizmus, sport vagy tengeri hajózás, többet nem sorolok fel, mert csak ennyi jutott eszembe, de több is volt. Természetesen az előadónak figyelembe kell venni ezeket, amikor a kompromisszumos megoldásait kidolgozza. Az előadó úgy gondolja, hogy a hagyományos politikákat meg fogja védeni, a kohéziós politika, a közös agrárpolitikát, mert ezek viszik a költségek legnagyobb részét, és ezek a legkézzelfoghatóbbak a, a, a lakosság szemében és szempontjából. Tehát ezeket fenn kell tartani ami a mezőgazdasági politikát, az agrárpolitikát illeti, nem mi, nem a SURE különbizottság az, amelyiknek meg kell határoznia, hogy mi a korlátai a közös agrárpolitikának. Nekünk eh, azt lehet legfeljebb mondani, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el azokat a határokat, amelyeket ők megjelöltek maguknak, és szolos biztos úrnak, a kollégánk Szerez, aki a mezőgazdasági szakbizottságban van, és nincs itt most jelenleg, ő ezzel kapcsolatosan dolgozik egy ö, jelentésen, és ezért azt mondom, hogy nem szabad beleszólnunk az agrárpolitikákba, ugyanakkor figyelembe lehet venni, és tekintettel kell lenni erre. Például ilyeneket mondhatunk, hogy nem szabad, hogy a közös agrárpolitikának nyújtandó támogatások csökkenjenek, és hogy sokkal szí szigorúbb feltételek mellett kellene biztosítani a támogatásokat, mint ahogy a korábbi ciklusokban történt. Például ilyen jellegű megjegyzéseket tehetünk. A, Európai Bizottság aztán a forrásokat, a beépítés, a felhasználási képességek alapján fogja megállapítani. Nos, ebben az esetben egyértelmű, hogy konklúziókat kell levonni, hogy milyen módon történik a források felhasználása a tagállamok részéről a kohéziós politikák területén az utóbbi években szó volt erről az átmeneti kategóriáról, rendben van, ezt az elképzelést eh, befogadom, ugyanakkor úgy vélem, hogy a Súre Szakbizottságnak nem szabadna ebbe túlságosan belemennie, mert eh, majd a kohéziós eh, politikák meghatározásánál fog ez szóba kerülni. Amikor úgy vélem, hogy később lehet -e részletesen beszélni erről, ugyanakkor azt gondolom, hogy a kohéziós politikának mindenképpen hozzá kell járulni a 2020-as stratégiához, és erről fogunk szólni. Hogy nem tudnak meghatározni a negatív prioritásokat? Az előadó nem tud negatív prioritásokat meghatározni a, a, a hagyományos politikákban nem azért, mert nem tudnánk konszenzust elérni, és az sem lenne e, igazságos, hogyha egyesekkel fizetetnénk meg eh, másoknak az előnyeit, például, hogyha a gazdákkal fizetetnénk meg a KKV-k fellendítésének az árát vagy például a hatékony eh, energiák az ő kárukra történne. Az ötös kategória az adminisztráció, egy olyan kategória, amivel tudunk dolgozni, de én úgy vélem, hogy politikai javaslatként, amelyet majd a Sureszakbi különbizottság fog megszavazni, és a parlamentben, úgy gondolom, hogy az administratív költségcsökkentést kellene bevezetni, és nem az operatív költségcsökkentést. Úgy vélem, hogy ezen a területen tudunk mozogni, egyes javaslatokat, konkrét javaslatokat is tudunk tenni ingatlanok területén, vagy más területeken, de ebben az esetben jobban oda kellene figyelni az ötös kategóriára, mint a többi kategóriára, és figyeljünk oda azért, hogy ne hozzunk igazságtalan másokat sújtó intézkedéseket. Jó. Az első rész lezárásaképpen számomra érdekes dolgok hangzottak itt el, mert mindig bele kell gondolnunk abba, hogyha politikai prioritásokat határozunk meg, akkor akkor szükség van olyanokra is, akik végrehajtják, megvalósítják azt, amit mi megvalósítva látni szeretnénk. De május 9-én vitázunk majd erről. Remélem, hogy az illetékes biztos jelen tud majd lenni. Ezt jövő héten tudni fogjuk. És akkor ezt is még egyszer megbeszélhetjük, azaz az adminisztrációs kérdéseket Ugyanakkor az, amit Kál mondott, egy székhely az Európai Parlament számára, a Gazdasági és Szociális Bizottság megszüntetése és az összes ügynökség koncentrációja Brüsszelben, ez egy hatalmas administratív könnyítés lenne pénzügyi tekintetben is. A kérdés az, hogy ezt le akarjuk-e írni, meg akarjuk-e fogalmazni írásban, vagy akkor azonnal el is megy a hangunk, mint ahogyan nekem. De most a második részre térünk rá minden esetre, a struktúrára tehát, és az úgynevezett technikai kérdésekre térnénk rá. Nem frakciók szerint járunk el, tehát aki hozzá szeretne szólni, tegye meg, tegye fel a kezét, Jörán. Rájmár. Jó, akkor kezdjük Jöránnal, parancsolj. Köszönöm szépen. Ami a negatív prioritásokat illeti, megegyezném Szabadonnak, hogy ez a kérdés nem csak arról szól, hogy új értékelést készítünk a címsorok, a fejezetek és a politikák között, hanem a politikákon belül mi kiállunk a kap mellett, de a kapnak vannak olyan részei, amelyeket nem tudunk megvédeni. Például az exporttámogatás. Ott meg lehet takarítani összegeket. És ez egy nagyon is lényeges összeg. Most a kap része. Egy milliárdról van szó. Sokszor pici összegeken vitázunk. Nézzük meg a politikákon belül mi a helyzet. Ne csak a politikák között nézzük. Ami a struktúrát illeti, mit is kell tennünk itt? Nos, hát egyensúlyt kell teremteni a között, hogy látható legyen minden, nemzeti politikusoknak, polgároknak tudniuk kell, mennyi pénzt költünk a kapra, mennyit költünk a közlekedésre, mennyit költünk az energiára. Ez a láthatóság, ez a prezentáció. Persze le kell bontani fejezetekre, alfejezetekre, de a baj az ma, hogy túl sok címsorral, alcímsorral, itt most mindegy, hogy címsor, alcímsor van, vagy fejezet, alfejezet, itt problémákat hozunk létre, ami a rugalmasságot illeti. Ez egy praktikus kérdés. A legfontosabb a rugalmasság. Ha van rugalmasság, akkor lehet sok fejezet, hogy láthatóbbá váljunk. De megfelelő rugalmasság nélkül óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy sok és részletes címsort hozzunk létre. A strukturális javaslatunk feltételes, nagyon fontos feltételesség, a rugalmassághoz kapcsolódik, közös álláspontot kell kidolgozni. Az egyik módosítunkban azt mondjuk, mi három fejezetet szeretnénk, egy a belső, egy a külső, és egy az adminisztratív ügyek kapcsolatában. Az első, a belső politikákkal kapcsolatos fejezetben több alfejezetre van szükség, mint négy különböző alfejezetet javaslunk. Hatalmas vita övezte, tehát mi készek vagyunk arra, hogy ezt a kapcsolatot megvitassuk, az a kapcsolatban, hogy mit kérünk a rugalmasság szempontjából. A frakción belül hosszú és intenzív és érdekes vitákat folytattunk arról, hogy legyen-e külön fejezet a nagy volumenű projektek számára. Nem csoportmódosítóként terjesztettük elő, de szimpátia övezi ezt, meg kell találni a megoldást a nagy volumenű projektek ring fencingével kapcsolatban, anélkül, hogy kockáztatnánk más prioritásokat, például az itel kapcsán. Persze az okos kérdés mindig föl lehet tenni, hogy most a nagy projektek a kapcsolatban most meg szeretnénk óvni, védeni a kis projekteket, ezt majd meg kell vitatni. Számunkra nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy az ITER projekt nem szabad, hogy kockáztasson más prioritásokat a 7. K plusz E programban. Néhány szót a tartalom, tartam, időtartamról. Érdekes volt megnézni a módosítókat, mert azt hiszem, hogy látunk egy trendet, egy világos trendet. A legtöbb frakció szeretné az időtartamot a bizottság és a parlament ciklusával összhangba hozni. A nagy kérdés az, most lehet-e megvalósítani, lehet-e 5 éves időszak, vagy néhány politikában legyen 5 plusz 5 éves időtartam. Mi azt szeretnénk, ha harmonizálhatnánk a több éves pénzügyi tervet a mandátummal, de szerintem ehhez lehet, hogy egy 7 éves időszakra van szükség, csak így lehet a, behozni a lemaradást. Az egyik gond az, hogy nem tudom, hogy 7 év az helyese. Lehet, hogy 8 év kellene ahhoz, hogy valóban a mandátumokkal összhangba kerüljünk, mert különben a tárgyalási idő, az új bizottság, az új parlament 2019-ben nagyon kevés idő lenne, tehát nem nagyon lehetne hatással lenni a 2020 utáni pénzügyi tervre. Egy dolog biztos, ha van egy 7 éves mandátum, most vagy állandóan, és ha van egy 5 plusz 5 éves programozási idő, ha 5 évnél hosszabb az időtartam, akkor szükség van arra, hogy jogilag kötelező módot eh, találjunk arra, hogy eh, egy időközi értékelést kikényszerítsünk. Jogilag kötelező érvényű legyen a tanács számára az, hogy elkészítse az időközi jelentést. Ez egy alapvető feltétel, ha 5 évnél hosszabb időtartamról van szó. Szerintem lehetne egy 5 plusz 5 éves időszak, de az időszak a második részre vonatkozó számok csak jelzésértékűek lennének, a második részt fél időre. Kötelező lenne az időközi jelentés. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Reimer a következő, utána majd Helga. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy végül sikerül majd közös megoldást találni. Egyet tudok érteni Jörán megjegyzésével, a struktúra nagyon fontos, ami a láthatóságot illeti. A jelentéstevő megpróbálta vegyíteni egymással az Európa 2020 stratégiát, valamint az összes többi területet, de ez világosan teszi azt, hogy nem olyan egyszerű feladat az Európa 2020-at bevenni, a Smart Sustainable and Inclusive Growth fogalma alapján ez nem működik. E, ilyen tekintetben ez egy nagyon jó megoldás volt. Többségében a frakciónk azt javasolta, hogy itt legyen változás, mind ami a sorrendet illeti, mind pedig a az energiapolitikát, a környezetvédelmet és egyéb területeket illeti, ezeknek külön alcímeket kellene létrehozni, és a fenntartható növekedés, kohézió, fenntartható növekedés és egyéb beket soroljuk fel ebben a sorrendben, tekintettel az eddigi tapasztalatokra, az eddigi struktúrával, és azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel így jobban hozzá lehet igazítani egymáshoz az alcímeket. Tudom, hogy a frakciómban benyújtottak olyan módosítókat is, ahol az áll, hogy az 1A, 1B vonjuk össze, de azt hiszem, hogy erről majd még vitatkozunk egyébként is. A szerződés azt mondja, hogy legyen kevesebb kategória, másodszor pedig igazat adok Jörának abban, hogy nem csak arról a kérdésről van szó, hogy van három kategória, vagy négy, vagy öt kategóriánk van, hanem az a fontos, hogy milyen keret épül köré, milyen megállapodás születik a megfelelő rugalmasság biztosítására, a megfelelő mozgástér, a megfelelő politikák számára, annak érdekében, hogy a kategóriák ne betonozzák be a politikai cselekvőképességünket. Ez nagyon fontos, és erről gondoskodnunk kell, hogy ez ne történjen meg. Ezen túlmenően esetleg egy további kategória számára is volt egy ötlet az európai költségvetésen kívüli kiadásokra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy a költségvetésen kívül milyen kiadások vannak, és áttekinthessük az egészet. Azt hiszem, hogy a parlament számára megérné a költségvetés egységére való tekintettel a tanácssal vitát folytassunk erről. A nagy projektek megóvása, védelmezése a mi részünkről nagy támogatásra talál, mert látjuk, hogy ez problémát jelent. Egyrészt a tanács nem hajlandó ezeket a, problém, ezeket a projekteket hosszú távon finanszírozni, aztán milliárdos összegekkel utólag meghatározzák, illetve alátámasztják a finanszírozást, és aztán nem tudjuk, honnan kerüljön elő ez a pénz, és ezzel együtt adódik a költségvetési átcsoportosítások problémája is. Tehát először határozzuk meg, melyek azok a projektek, amelyeket közösen Európai Uniós szinten finanszírozni szeretnénk, melyek azok a nagy projektek, mennyibe kerül ez, és ugyanakkor hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a parlament más prioritásai ne lássák ennek kárát. És hogyha ezt az európai költségvetés nem tudja szabatolni, akkor beszélnünk kell arról is, mely projektekre van szükség, és melyekre nincs. És ezekről aztán negatív prioritások címen is vitát kell utána folytatni. Adódik aztán a rugalmasságok kérdése, ez is többször szóba került. Úgy gondolom, hogy a jogalkotási rugalmasság elegendő, nem ez a probléma. Nem használtuk ki azt megfelelően. 7-10 százalékos jogalkotási rugalmasságról is beszéltünk. Azt hiszem, hogy ezzel elboldogulunk, de azt hiszem, hogy a rugalmasság más területeit nagymértékben növelni kell, enélkül parlament egyáltalán nem tud elfogadni egy következő több éves pénzügyi keretet, ami az időtartamokat, futamidőket illeti, azt hiszem az összes frakció érdekes ötletekkel állt elő. A, azt hiszem, hogy jelenleg a 7 éves keret az a trend, ami megmutatkozik. Egyszerűen a több éves programok, keretek struktúrájának egyszerűsítését illeti. Egy átmeneti időszakban vagyunk, ahol még nem sikerült mindazt elindítani, ami esetleg a cselekvést leegyszerűsíteni, felgyorsítaná. Éppen ezért gondolom azt, hogy jelenleg érdemes lenne elfogadni a 7 éves időtartamot, anélkül, hogy kizárjuk az 5 éves időtartamot. Emlékeztetnék, hogy a legutóbbi különbizottságban is, a legutóbbi állásfoglalásban egymásnak ellentmondó megfogalmazások szerepeltek. Volt, aki inkább az öt évet támogatta, volt, aki a hét évet. Azt hiszem, újra ez a konfliktus lángol fel. Fontos lenne itt valahol hidat verni, nem kizárni az öt éves időtartamot. És volt olyan módosító, nem a mi frakciónktól, amelyben az szerepelt, hogy bizonyos programok esetében öt éven túlmutató, öt, az öt éves időtartamon túlmutatóan esetleg egy 7 éves program szerepeljen időközi jelentés elkészítésének kötelezettségével. Azt hiszem, ez talán egy járható út volna. Az 5 plusz 5 csak akkor elfogadható, hogyha a tanács részéről egy jogilag kötelező vállalás történik. De kérdés, hogy ez megvalósul-e a valóságban, és tekintettel a az aktuális tapasztalatainkra, amelyeket a tanács vállalásaival megtapasztaltunk. Ez egy kicsit aggaszt engem, de azt hiszem, hogy ha a 7 évet elfogadjuk és az 5 évet nem zárjuk ki, akkor ez egy járható út lesz a parlament számára, és ezzel együtt meg tudja védeni a saját érdekeit, és 5 plusz 5 csak is politikai felelősségvállalás esetén, vagy megfelelő jogalap esetén ez azt jelenti, hogy az esetleges változtatásokról megállapodásra van szükség. És ez esetben azonban azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem bízom meg teljesen a tanácsban. Elnök Helga, parancsolj! Köszönöm szépen. Mit dem Titel unseres Ausschusses. Köszönöm szépen, Juta. Kezdem még egyszer, hogy mi is a szakbizottságunk neve, a politikai kihívásokkal foglalkozó szakbizottság, ugye politikai kihívások, erre kell reagálnunk, melyek azok az új problémák, melyek azok a nagy kérdések, amelyek adódnak, és melyek azok a nagy kérdések, amelyeket meg kell oldanunk 2020-ig. Foglalkozunk emellett a cím szerint a fenntartható Európai Unió költségvetési eszközeivel is. Hogyha feltételezem, hogy ez nem csak kozmetika, nem csak retorika, hanem valóban ezzel szeretnénk foglalkozni, akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy a jelenlegi jelentés tervezet mennyibe felel meg ennek a címnek. Mondom Szávadornak, szerintem túlságosan ragaszkodunk a régi dolgokhoz. Két példát mondanék, hogy a fe, a kihívásokról van szó és a fenntarthatóságról, még mindig támogatjuk a dohány termelést, az agrár támogatások az exportra vonatkozóan, aztán, ami a halászati politikát illeti maga a bizottság állapította meg, hogy nem fenntartható kudarcot vallott. A mi címünkben pedig az áll e fenntartható Európai Unió. Ezért mondom azt, hogy nem megengedhető, hogyha negatív prioritásokról beszélünk, akkor csak az administratív kiadásokról beszélünk. Ez helyén való, pontosan meg kell nézni, hogy itt mi történik, de hogyha mi azt a feladatot állítottuk magunk elő, hogy a nagy kihívásokról beszélünk, akkor az összes politika, politikára le kell ezt bontani, és nem elegendő a mezőgazdasági politikára és a kohéziós politikára vonatkozóan azt mondani, hogy mindenek úgy kell maradnia, ahogy eddig is volt. Ez számomra ellentmondásban áll azzal a stratégiai kérdéssel, hogy mik a jelenlegi korunk kihívásai, és az Európai Unió globális szinten és a belső piac szintjén milyen kihívásokkal kell, hogy megküzdjön. Mindig beszélünk az energiapolitikáról, a régi épületek szanálásáról, felújításáról. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mezőgazdasági politikát is alkalmazni, hogyha például éghajlatváltozásról beszélünk. De nagyon világos számomra az is, hogy az egyes szakbizottságokon nem gyalogolhatunk át egyszerűen, de nekünk megvolt az a mandátumunk, hogy bizonyos javaslatokat tegyünk. Ez volt a feladatunk, és úgy gondolom, hogy nem szabad kudarcot vallanunk e tekintetben, hiszen akkor nem tudunk megfelelni a irántunk támasztott elvárásoknak. Éppen ezért tettünk javaslatot, hogy mi változzon a címekre vonatkozóan, és javaslatot tettünk arra, hogy mi lehetne egy jobb modell, és hogyan lehet ehhez többséget szerezni. Egy a rugalmasság számára egy saját címet szeretnénk látni, és a nagy infrastruktúrális projektekre vonatkozóan is. Továbbra is úgy gondolom, hogy indokolt így eljárni, és közösen új kulcsfontosságú pontokat meghatározni, ami többi politikát illeti. A saját tagállamból is ismerem ezt a problematikát, látom, hogy mit csinál a mi mezőgazdasági miniszterünk, úgy gondolom, hogy nem néznek szembe megfelelően, otthon sem, hazámban sem a megfelelő kihívásokkal. Ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem szabad ragaszkodni a régi megoldásokhoz, megfelelően komolyan kell vennünk, megfelelő komolysággal kell hozzáállnunk a saját feladatunkhoz, talán egy kicsit nagyobb elmozdulásra lenne szükség, hiszen máskülönben az előttünk álló nagy feladatokat nem tudjuk megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hogyha most felszólítom a következő hozzászólókat, akkor emlékeztetném őket arra, hogy, és ezt többen is elfelejtették előzőleg, a második részről beszélünk a módosítók vonatkozásában, tehát struktúrális technikai kérdésekről. Konstance, parancsolj! Megint, ez egy globális támadások kohézis politikával kapcsolatban. Hát engedtessék meg egy megjegyzés. Tessék már elolvasni, hogy mi van a kohézis politikáról a Gariga jelentésben. És tessék megérteni, hogy mi van emögött. Ha azt írjuk, hogy a klímaváltozás, a kutatásfejlesztés, kulcsfontosságú prioritás a kohéziós politikában, az azt jelenti, hogy ez a kohéziós politika modernizációra van szó. Ilyen nem volt még. Mit akarnak még? Hát most már hadd dolgozzunk ezen a területen. Ne akarjanak mindig új dolgot kérni, csak azért, mert az jól hangzik. Szerintem jó úton haladunk közösen. Hát ezt az utat folytassuk. In dem Zusammenhang... Ezzel összefüggésben minden kollégát arra emlékeztetnék, nem arra, hogy a második fejezetnél vagyunk, hanem arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a kohéziós politika is egy eszköz, talán emlékezhetnénk arra, amit Jan Albrecht legutóbb beírta törzskönyvünkbe. Én ezt évá tettem, pontosan erre van szükség. Ezzel az eszközzel mit teszünk? Jó, hát ezt majd nézzük meg. De nem kell. A törvényhozás, jogalkotás nem a feladatok most. Richard Ashworth. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Három pontot említenék. Először is ami az időtartamot életi, a több éves pénzügyi terv időtartamát, ez az egyensúly kérdése. Érthettem, persze érthetőek a technikai érvek, hosszú távú befektetésnél, beruházásnál nyilván kellemesebb, ha hosszú távú a költségvetés is, vagy hosszabb távú több éves sokkal hatékonyabban lehet így dolgozni. De ezzel szemben viszont egyensúlyt kell teremteni politikai elszámoltathatósággal kapcsolatban, mert az én országomban a hitelesség, az egész folyamat hitelessége, kiváltképpen a költségvetés nagyon is alacsony. Most, ha harmonizáljuk, közelítjük az időtartamot, a pénzügyi keretet, tartamot, a, közelítjük a parlamenti ciklushoz, azt hiszem, hogy sokkal nagyobb hitelességet teremtene, sokkal politikusabb, vagy politikai töltetű lenne a költségvetés. Szerintem nagyon fontos. Ez a kényelmi szempontokat felül kell írja. Ami a második kérdést illeti a fejezetekkel kapcsolatban, ez valóban az egyensúly kérdése. Értem, hogy mennyire kívánatos a rugalmasság a költségvetésen belül, hát ha valaki azt mondja, hogy az egész költségvetést be kell fogyasztani, hát én nem az vagyok, azt mondom, hogy a rugalmasság nagyon fontos. Egyensúlyt kell teremteni a költségvetési fegyelem és az ellenőrzés között. Kicsit kényelmetlenül érzem magam, például a Galileo vagy az ITER nagyon is egy gyakorlatilag végtelen finanszírozást javasoltak ennél a két programnál, tehát egyfajta fenegetlen hordó megközelítés jellemzi, azt hiszem, hogy erről még azért szólni kell. Nem engedjék meg. Tudom, hogy elnök asszony, gondba fogok kerülni, de hadd térjek vissza a, a prioritásokhoz, mert el akartam mondani a Kappa kapcsolatban valamit. A jelentéstevő megjegyzései a szerződésbeli kötelezettsége kapcsolatban ezek az első pillérbe tartozó, a kap első pillérbe tartozó elemek. A kettes rész, ugye a környezetvédelmi, a regionális területi kérdések nem szerződésbeli kötelezettségekre vonatkoznak. Én azt gondolom, de továbbra is támogatom, hogy finanszírozunk ezeket, a második oszlopot, a második birtokapon belül, de hát nyilván mindenki tudja, hogy én azt kértem már többször is, hogy fontosabb, hogy nagyobb szerepet játszan a szubszidiaritás, a társfinanszírozás, ezzel tudunk kompenzálni ügyrendi kérdés volt igazából az enyém. A szerződési kötelezettség az az első oszlopba, az első pillérbe tartozó elemek vonatkozik. A Lisszaboni szerződés nem vonatkozik a második pillére. Köszönöm szépen, Derek Vaughan, utána pedig Sophie. Köszönöm szépen, elnök asszony, két-három rövid megjegyzéssel élnék. Ami a struktúrát illeti, nagyon sok opciót javasoltak, szinte minden frakciónak van saját elképzelése a struktúráról. Nekem a lényeg a következő, kevés fejezet legyen, az összes belpolitika és program egy fejezetben kellene legyen. Nagyon fontos a rugalmasság. Mi tudjuk, hogy a tanács és néhány tagállam kivetképpen ez ellen fog érvelni, tehát minél kevesebb fejezet kell a belső politikák egy fejezet legyen. Néhány kolléga azt javasolta, hogy legyen egy pénzügyi irányításról szóló fejezet. Hát mit is fogunk beletenni? Az a kérdés. A legtöbb stabilitási mechanizmus és program és finanszírozási mechanizmus az a tagállami költségvetésből kerül majd finanszírozásra, nem az EU költségvetésből. Nem látom értemét annak, hogy ezt miért kéne beépíteni. Aztán Támogatom azt, hogy a 7 év 2020-ig tartandó ciklus legyen. Az 5, 5 plusz 5 év az azután lenne jó, ahogy Joran is említette, garantálni kell, hogy legyen jogalap arra, hogy legyen időközi jelentés. Ezen túl lépve, előbb, tovább lépve nem kell szerintem feltétlenül tehát kell a jogalap arra, hogy időközi jelentés készüljön, de be kell vonni a parlamentet, és megfelelőképpen ebbe az időközi jelentésbe. A tanács nem mindig szereti bevonni a parlament. Tehát, tehát itt jogi ö, garanciát kell kapnunk arra, hogy nem csak elkészül az időközi jelentés, hanem a parlamentet is bevonják. Köszönöm szépen, most pedig Sophie. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a és struktúra kérdést illeti, módosítókat nyújtottam be, amelyek egy olyan tevékenységre vonatkoznak, ami szerintem fontos, és ez a sport. És mi sokszor kiegészítő tevékenységnek gondoljuk. A sport egy gazdasági tevékenység mm, minden tekintetében, úgy gondolom, hogy az európai sporttevékenységnek szüksége van ellenőrzésnek, harmonizációra, akár közegességügy szempontjából, akár pénzügyi és finanszírozási szempontból. És ez költségvetési eh, szempontból is figyelembe kell venni. Nagyon hasznos, és mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a sport hasznos, tehát, és egy megfelelő polgári álláspontot fog hozni, tehát egy olyan közös, közösség teremtő szerepe van, ami nagyon fontos. Kérem tehát az előadót, hogy vegye figyelembe ezt. Úgy vélem, hogy a sport egy igazi hozzáadott eh, eh, európai értéket képvisel. Nagyon szépen köszönöm. Alexander, bitte. Alexander? Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a, a struktúrális kérdéseknél maradva egy európai költségvetéssel szeretnénk ugye megoldani. Hát amit már említettek, a kérdés az, hogy ez a több éves pénzügyi terv hány éven keresztül legyen érvényben, nincs közös álláspontunk, és a tanácsa szemben nem nagyon tudunk sikerrel járni. Szerintem jó lenne mielőbb megállapodni abban, hogy 7 vagy 8 év legyen, Jórán is említette. Szerintem jó lenne ebben azért megállapodni, hogy mit is akarunk. Én személyesen a hosszú távú tervezést, öt éven túl mutató időszakot nem tartom észszerűnek egy olyan időszakban, amikor gyorsan változik a világ, a gazdaság, a társadalom. Szerintem elég nehéz egy olyan keretet meghatározni. De a hét évnél, ha maradunk, hát a különböző kollégák említettek, a rugalmasság nagyon fontos. 2011-es költségvetésben az agrár ágazatban 1,6 milliárdos mázsot építettünk be. Kérdés az, hogy ebből a pénzből valóban mennyit használnak fel az év végén. Döntő azonban az, hogy ami a gyorsabb gazdasági változásokat figyelembe vevő az ipari régiókban, klasszikus struktúrális változások bekövetkeznek Európában, most ezzel kapcsolatban költségvetési szempontból is tudnunk erre reagálni. Az lehet persze, hogy bizonyos területeken van szükség a beavatkozásra, persze a zöld kollégáknak a malmára hagyja a vizet, hogy Európa szerte atompolitikáról folytatunk vitát. De ha van vita, amely valóban ennyire ki van szélesítve, egyetlen egy politika erő sem tagadhatja meg azt, hogy részt vegyen ebben a vitában. Költségvetési szempontból is tudunk kell reagálni erre. Át kell csoportosítani például K plusz F pénzeket, feltartatósági pénzeket. Döntő az tehát, két dolgot kell ebben a költségvetésben meghatározni, a jelentésben pontosabban, meddig tartson a több éves pénzügyi terv, szerintem a parlamenti ciklushoz, az ö, hivatali időhöz igazítás szerintem jó, a 7 éven túlmutató tervezés szerintem ma már nem reális. A pénzügyi tervet meghatároztuk, rugalmasságot kell garantálni, annak érdekében, hogy gazdasági változásokra tudjuk reagálni, vagy természeti változásokra néhány tagállamon látunk erre példát, örülnék, hogyha ezen a két területen megállapodásra juthatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, mások nem szeretnének hozzászólni, ami a struktúrát és az időtartamot illeti. Salvador, lezárnád a vitát? <coughs> Momentum, presidente. Egy kis türelmet, elnök asszony. A rugalmassággal kezdem, mert ez az első, a legegyszerűbbnek tűnik, így első olvasatban, és ezt benyújtották a politikai frakciók. Azt hiszem, hogy elég nagy konszenzus van ezen a területen. Mindenki arról beszél, hogy át kell tekinteni a különböző kategóriákat és a különböző költségkategóriákat. Van a olyan frakció, amelyik egy bizonyos százalékban kér rugalmasságot, más frakciók további rugalmassági eszközöket kérnek, amely költségvetési belüli vagy költségvetésén kívüli eszközökre támaszkodnának. Úgy vélem, hogy azok a javaslatok, amelyeket kaptunk, azok megfelelnek a valóságnak, és valóban követik a különböző politikai frakciók érdekeit. Azt hiszem tehát, hogy a rugalmasság kérdésében nagyon könnyű lesz -e megállapodásra jutni. Ami a struktúrát illeti, azt a végén majd. Az időtartam. Az időtartamra vonatkozóan megnéztük a különböző lehetőségeken. Önök tudják jól, hogy volt egy kezdeti javaslat, amelyik a korábbi parlamentet le, amelyik öt évre jelölte meg és erre az időre korlátozta a szakbizottsági mandátumokat, de pontosan, ahogy Álvaro kolléga mondta, az érvelésére én ellen szeretnék érvelni. Vannak pillanatok, amelyek akkor nagyon kevés a biztonság. Milyen lesz a következő években az Európai Unió globális pénzügyi kerete? Én úgy vélem, hogy a több éves pénzügyi keret az a lehető legstabilabb kell, hogy legyen, és ahhoz, hogy a legstabilabb legyen, 7 év kell. Tudjuk, hogy vannak hátrányai ennek, ezt mindannyian tudjuk. Ugyanakkor a jelenleg a képlékeny, az európai gazdaság annyira változó, hogy a legjobb megoldás egy 7 éves javaslat lenne. Én nem bízom az 5 plusz 5 éves javaslatban, a bizottság sem nagyon támogatja ezt, ahogy én látom mert most vannak a különböző félidős áttekintések a tanácsnál, és úgy látom, hogy a tanács sem támogatna ezt az 5 plusz 5 éves időszakot. Végül is ez egy 10 éves időszak lenne konkrétan, és azt hiszem, hogy ez nem elfogadható az előadó tehát a 7 évet fogja javasolni, azt hiszem, hogy egyetlen egy frakció sem utasítja el nyíltan ezt. Ami a struktúra kérdését illeti, ez egy összetett kérdés. Értem, hogy természetesen, hogyha nem érintjük a költségeket, nagyon fontos, hogy hogyan mutatjuk be a különböző költség kategóriákat, mert ez az egész jelentésnek a legérzékenyebb pontja nem hiszük azt, hogy a különböző frakciók álláspontja annyira eltérne egymástól, sem az előadótól, sem a zöldek, szocialisták, ALDE, sem a néppárt álláspontja sem tér el, és kisebb csoportok véleménye sem eh, eltérő. Vannak különbségek. Három kategóriától indulnak el, három kategória nagyobb rugalmasságot adna, ugyanakkor bizonyos hatá- meghatározási fogalom meghatározási e, problémák lennének. Az előadó ötöt javasol, mások hat kategóriát javasolnak. Nagyjából mindenki egyetért abban, hogy a 2020-as stratégiát építjük be, illetve arra tegyünk utalást különböző formáiban fenntartható intelligens fejlődést például, és vannak bizonyos eltérések, hogy a az állampolgárokat bevonjuk ebbe a ezekbe a politikákba, a 2020-as stratégia. Nos, van egy igen érdekes javaslat a zöldek részéről, hogy egy új specifikus kategóriát vezessünk be, amelyik egyfajta tartalék, a pénzügyi governance, kormányzás, meg a néppárt is egy érdekes kategóriát javasolt, a a, a, azokat a költségeket, amelyek költségvetésen kívül jelentkeznek. Ezeket is foglaljunk egy kategóriába. Nos, ezeket szerettem volna megemlíteni. A titkárság és jó magam azon fogunk dolgozni a következő két héten, hogy egy olyan struktúrát mutassunk be, amelyik mindenki számára elégedettséget, elégedettséget töltet annak érdekében, hogy legalább a struktúra elfogadható legyen. Azt a lényeg ezeknek a pénzügyi perspektíváknak az, hogy foglalkoztat, foglalkoztatást hozzunk létre. És úgy vélem, hogy nagyon negatív pozitív üzenet lenne, hogyha egyes eh, lakossági rétegek, egyes szektorok kárára növelnénk más szektorokban a foglalkoztatottságot. Ez nem lenne egy jó üzenet, úgy vélem, hogy nekünk az egész európai lakosságnak a munkáját és megélhetését kell védeni. Legyenek ők eh, halászok, gazdák, mezőgazdasági gazdák, vagy akár gyáripárosok, gyártulajdonosok. Úgy vélem, hogy az a legfontosabb, hogy ne okozunk kárt semmilyen szektornak. És még egy kérdés, a nagy projektek kérdése. A nagy projekt projektek kérdése, és egy alternatív, alternatívaként jelentkezik. Gondjaim vannak, hogy hogyan tudjuk ezt a nagy projektek kategóriát bevezetni. Ugyanakkor a tapasztalat azt mondja, hogy érdemes ezeket a nagy projekteket bevezetni Különben azt fogjuk elérni, hogy a mezőgazdaság fogja megfizetni például a Galileot, vagy más programokat. Látom szükségét annak, hogy be kell vezetni, ugyanakkor még nem látom, hogy hova, és talán konzultálok majd a koordinátorokkal ez ügyben. Okay. Rendben van. Ezzel akkor a második részhez fűződő vitát lezártuk, most pedig következik a harmadik rész. Igen. Ketten szeretnének hozzászólni. Ez a két kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt részéről nekünk nincs olyan sok módosítónk ehhez a dokumentumhoz, mivel úgy gondoljuk, hogy a dokumentum nagyjából rendben van, Természetesen jó lenne, hogyha a bizottság is javaslatokat terjesztene elő, mert akkor tudnánk, hogy mi legyen a jövője finanszírozásnak. Az általunk benyújtott módosítók célja főként a szöveg erősítése. Értem ez alatt azt, hogy a, az átláthatóságot szeretnénk növelni. És jó lenne, hogyha a költségvetésen túlmenően egy kép alakulna ki arról, hogy a a befolyó összegek hogyan néznek ki, hogyan struktúrálódnak a tagállamoknál is így van ez, ezért jó lenne az EU költségvetésében is ugyanezt látni. Ami az eljárást illeti, utalunk a szerződésre, ami pedig a saját forrásokat illeti, hangsúlyozzuk, hogy átláthatóban kell ezt közvetíteni az állampolgárok felé, ez pedig előfeltételezi, hogy ne legyen egy transfer a költségvetésből, hanem közvetlen bevételek legyenek ezek az Európai Unió vonatkozásában. Aztán vannak provokatívabb módosítók is, amelyeket benyújtottunk arra az esetre, hogy a tanács továbbra is be akarja fogyasztani költségvetést. Erre, erre az esetre mi azt mondjuk, hogy mely prioritásokat töröljük, hiszen hogyha a költségvetést befagyasztjuk, akkor nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket a tanács is támogatott eredetileg. Köszönöm, hogy az elnök Édá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, egész reggel beszéltünk azokról a politikákról, amelyeket végre szeretnénk hajtani a következő években, hogy milyen prioritásaink vannak az Európai Parlamentben, vagy milyen kellenek, hogy legyenek a prioritásoknak. De ugyanakkor, hogyha egyszer meghatározzuk, akkor eljön az a rész, amikor el kell határozni, hogy mennyi pénzt fogunk erre szállni, és honnan fogjuk ezt a pénzt eh, megtalálni. A szövegből és a módosítókból azt látjuk, hogy van egy általános konszenzus, vagy többségi konszenzus arra vonatkozólag, hogy a közös agrárpolitikának meg kell tartani a finanszírozási szintjét, és a kohéziós politikának is, és aztán olyan politikákra kell pénzánni, mint sport, energia, stb., mindazok, amelyek a 2020-as stratégiába beleesnek, ott több pénzt kell kapni. Minden egyes eh, tagállam nagyobb költségvetési forrást fog biztosítani ezeknek a témán. De ne, ne eh, áltassuk magunkat, az európai költségvetésnek is kell majd segíteni ezeket a politikákat. A 2020-as politikán belül és az összes vita után van egy konklúzió, ami egyértelmű. Nem szabad lelassítani az Európai Unió ritmusát, nem szabad projekteket vagy stratégiai beruházásokat leállítani annak érdekében, azért, hogy mi legyünk az a nagy világgazdaság, amit el akarunk érni. Kína, India, Brazília nem fognak várni. Tehát, hogyha mi a helyzet magaslatán akarunk lenni és elérni a céljainkat, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy meglegyenek a megfelelő célok, és meglegyenek erre az eszközökkel, e, nem úgy, mint ahogy a korábbi e, Lisszaboni stratégia úgy vélem, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítani, figyelembe véve, hogy vannak forrás, a forrásainknak korlátai, és az, hogy az 1,29%-a a, a hazai terméknek honnan fogjuk azokat a pénzeket előteremteni, hogy ezeket a programokat támogassak. Mi olyan módosítókat akar, nyújtatunk be, amelyek szerint azt mondjuk, hogy olyan rendszert akarunk, amelyekben belső források legyenek, és ez majd fokozatosan a helyébe lép a jelenlegi rendszernek tehát ez a bizonyos százaléka a nemzeti összterméknek. Egy olyan saját forrás rendszert akarjunk, hogy előtérbe kerüljön, amelyik lehetővé teszi azt, hogy saját munkát folytassunk. És ezért kértük a bizottságot is, hogy mutassa be azt az új jelentést, amelyen dolgozik, amelyikben ez egy hatástanulmány, amelyikben megnézik, hogy milyen hatással lesznek ezek az új eszközök. Számunkra nagyon fontos ez. Ugyanakkor meg kell nézni, hogy a pénzügyi eh, tranzakciókra vetett adó milyen következményekkel jár. Szerintem ez egy nagyon jó eszköz, ugyanis ezáltal a pénzügyi szektor részben fizetni fogja azt a válság, annak a válságnak a költségeit, amit ők maguk okoztak. Nagyon könnyű ezt az adót behajtani, mert automatikusan történnek ezek a pénzügyi tranzakciók. A mai napon egy cikk jelent meg, amelyben 20 közgazdász aláírt egy nyilatkozatot, egy kérést a G20-hoz, hogy indítsa el ezt a tranzakcióra kivetett adót. Hogyha az Európai Unióban mi megadjuk a kezdőlépést, akkor biztosan csatlakozni fognak hozzánk a többi országok. Úgy vélem, hogy jelentős, nagyon fontos szerepet töltetünk ebben a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést, más nem szeretne hozzászólni? Akkor, hogyha meg tudunk egyezni a jelentéstevővel, hogy gyakorlatilag a bevételeinket konzekvensen a saját forrásokra építsük, annak érdekében, hogy semmiféle tagállami költségvetési hozzájárulásra ne legyen többé szükség. Ha ezzel mindannyian egyetértünk, és ezt így bele is írjuk a jelentésünkbe, akkor ez csodálatos, nagyszerű. Így járunk el. Salvador. Elnök, a, elnök asszony, ami a költségvetés mértékét illeti a jelentésben, mi annyit kérünk, hogy a 2013-as tető legyen a 2014-es évnek a kiindulási pontja. Tudjuk, hogy ez egy olyan álláspont, amelyik nagyon nagy ellenállásra fog találni a tanácsban, ahol van egy igen befolyásos vélemény, amelyik eh, névleges lefagyasztás kér, ami a reálisan csökkentést jelent. Mi nem tudunk egy ilyen javaslatot elfogadni. Emiatt a jelentésemben én 1,11%-os költségvetési növelést, emelést javaslunk, ami a GDP-t illeti, ez lenne a, a, az alap. Tehát tekint, azt tekintjük alapnak, hogy a GDP 1,11-el növekszik egész Európában. Nagyon sokan a saját források tető forrásokra hivatkoznak, ez az 1,23 század százalék, és ezek az álláspontok. Mi tudjuk nagyon jól, hogy egy bizonyos százalékot az asztalra kell tenni. Mi 1,11 század százalék a kiinduló pontunk, biztos lesznek olyan képviselők, akik alacsonyabbak, mások magasabbak, magasabbat fognak javasolni, de mi ezzel a számmal szeretnénk indulni. Ami a saját forrásokat illeti, önök tudják, hogy mi az álláspontom, van egy mandátum, a Lisszaboni szerződés mandátuma, mégpedig, hogy ezeket a folyamatokat saját forrásból kellene finanszírozni. Ott vagyunk félúton a vágyak és a valóság között. Úgy vélem, hogy sokkal közelebb vagyunk a vágyakhoz, mint a valósághoz ugyanis a vita még egyelőre túl korai, a tagállamok még nem kezdtek el ezzel foglalkozni. Önök jól tudják, hogy bármilyen határozat, amelyik módosítja a jelenlegi saját forrásokat, ez egy, egy a saját forrásokat, eh, vonatkozó határozat módosítását követeli, és erre konszenzusra van szükség mind a 27 ország részéről, és ezért nagyon bonyolult folyamat lenne ez. Úgy vélem, hogy a Sure Szakbizottságban, illetve a parlamentben van egy konszenzus, mégpedig, hogy valóban eh, el kell indítani a vitát a saját forrásokról. Az Európa Unió ezt, és a bizottság meg fogja nézni ezt a javaslatot, én, mi majd jelezzük az, hogy a saját forrásokat akarunk, és a jelenlegi korrekciós mechanizmusokat kell elfogadni. Hogyha ezt elérjük, akkor egy jelentős lépést teszünk a jövő irányában három-négy pozitív figura van, amelyik eh, a, háznak a támogatását élvezik, és az az igazság, hogy eh, nincs is egy igazi mm, mennyiségi meghatározás arra vonatkozólag, hogy mit jelentene ez a saját források, tehát a, mi, a, az előadó kompromisszumos megoldása sokkal inkább elméleti lesz, mint gyakorlati, mert úgy vélem, hogy semmilyen lehetőségünk nincs arra, hogy az egyik vagy a másik figura mellett kardoskodjunk, egyszerűen csak egy politikai, egy elvi iránymutatást tudunk adni, és ami a költségeket kérdését illeti, tudjuk, de a főleg ami a bevételeket illeti, mi a tanácsnak a kezében vagyunk, én az előbb azt mondtam, hogy 500 szavazatot szeretnék elérni a plenárison, de vegyük figyelembe a, a reális politikai pillanatot, és milyen lehetőségünk van arra, hogy az új forrásokat bevezessük 2014-ben, ez figyelembe kell venni. Elnök asszony, köszönöm szépen a vitát, az ezt cserét, köszönöm a hozzászólásokat, az előadó és a titkárság azon fog dolgozni keményen, hogy kidolgozzuk ezeket az módosítókat, sőt a mai napon kezdhetjük el, mert úgy látom, hogy már lekéstem a járatomat. Köszönöm. Nagyszerű, hát ez... Nagyszerű, ez nagy mértékben felgyorsítja a munkát. Szilárd meggyőződésem, hogy a koordinátorok is most már jobban egyetértenek a jelentéstevővel, és ez is gyorsítja az eljárást. Ami a tanácssal folytatott vitát illeti, a saját források rendszerének megváltoztatásáról én nem vagyok annyira pessimista. A bizottság azt nyilatkozta, hogyha jogalkotási javaslatát június, illetve július elején előterjeszti, akkor javaslatokat fog tenni a saját források rendszerének megváltoztatására. Legkésőbb akkor a tanácsnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. És hogyha a pénzügyi kitekintésről tárgyalunk, ezt már nem sureként, bizottságként teszünk, de parlamentként, akkor a tanács kénytelen lesz a saját forrásokról is tárgyalni velünk, úgy gondolom legalábbis. És ehhez ragaszkodnunk is kellene. Azt hiszem, sok frakció számára nagyon fontos az is, a a, azzal kapcsolatban is tisztában vagyunk, hogy 2014. január 1 nem kezdődik egy forradalom, de egyfajta evolúciós folyamatot azért elindíthatunk, ezt kitűzhetjük célul. Hogyha nincs más megbeszélni való, akkor már csak néhány közleményem van. Köszönöm mindenkinek, aki eljött ma. A bizottságunk ülését webstreamingelték, tehát kikerült az internetre. Az Agri, a FEM és a kulturális szakbizottságok szintén véleményt fogalmaztak meg, és jártunk néhány szakbizottságban is, Szávádor is és én is, még ezen a héten például a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban jártam, valamint a fejlesztési segélyekkel foglalkozó szakbizottságban. A következő ülésünk május 9-én lesz megtartva, csak másfél óránk lesz, de akkor hatékonyan fogunk dolgozni, és az adminisztrációról fogunk beszélni. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Ezért kérem, adják tovább az üzenetet. Nem vitatunk meg semmit, csak is az adminisztrációról beszélünk majd másfél órában Strasbourgban. Ez nem sok idő, de nagyon fontos, hogy beszéljünk erről is. Reménykedem abban, hogy a jelentés tevő viszonylag gyorsan előterjeszti majd az első javaslatokat a kompromisszumos módosítók vonatkozásában, viszonylag gyorsan összefoglalja a módosítókat, amelyek aztán kompromisszumot eredményezhetnének. Így akár a, már a jövő héten a koordinátorok és az árnyék jelentéstevők a saját frakciójukon belül megvitathatják ezt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és aki az ülés végéig itt maradt. További szép hetet kívánok mindenkinek!